Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen. Jó reggelt, kedves kollégák! A tegnap félbeszakított ülést újra megnyitom. Két jelentésről szavazunk a mai napon. Az első jelentés Iljana Ivanova jelentése, az Európai Beruházási Bank 2010. évi jelentése. Nincs a körünkben ma a jelentés készítője, ezért aztán nem is tudja elmondani a véleményét, aminek a következménye az, hogy rögtön szavazni kezdünk. Ha önök ezzel egyetértenek, úgy látom nincsen kifogások ez eh, ellen Az első módosítás, aki tud egyetérteni, a B recital ellenszavazat többséggel elfogadva. A második módosítás kitámogatja ellenszavazat, tartózkodás egy néhány ellenszavazat mellett elfogadva. Az L preambulum bekezdés, a hármas pont kitámogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Az első bekezdés az egyes kompromisszumos. Ki támogatja, ellenszavazat. Két ellenszavazat volt tartózkodás. Jó, elfogadva. A négyes módosító okafogyottá vált. A második kompromisszumos következik mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences módosító támogatja. Szóbeli módosítóról van szó. Dajcs Tamás szóbeli módosítója, da, német. Igen, egy szóbeli módosítónk van, elnök úr. Jó pénzügyi fegyelemmel bíró országokat támogatjuk és bátorítjuk. Van-e kifogásuk ezzel kapcsolatban? Ez azt jelenti, hogy a 9-esről Dajcs Tamás értelmében. Szavazunk, ki támogatja, ellenszavazat. Elfogadtuk. Tízes módosító. Ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. A hármas kompromisszumos következik mellette. Ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Elnézést kell kérnem. A 11-esről nem szavazok vissza. A 11-esre visszatérünk, ezt átugrottam. Ki támogatja ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Okay, amendment number 15. Who is in favor? 15-öst kitámogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás. Szerintem ellenőriznünk kell. 15-ösről szavazzunk elektronikusan. Mulder úr nem hozott szavazókártyát. Megnyitom a szavazást. Elektronikusan szavazunk, mint mondtam. Akkor ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, most már le is zárom. Azt hiszem világos, elfogadva. 16-os módosító. Támogatja, ellenszavazat, tartózkodás. Nem egészen világos ez nekem. Ismételjük meg, a 16-ost kitámogatja ellenszavazat, ez, ez világos, elfogadtuk. A négyes is következik, támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. A 17-es, okafogyottá vált, okafogyottá vált, bocsánat, az ötös is következik, támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum? Oka fogyott? Nem, ez nem. A hatos kompromisszumos. Támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszumos. Támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 25-ös módosító támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszumos támogatja. Ellenszavazat elfogadó Elfogadom. Kilences támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. A 30-as támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 31-es kompromisszum, nem, 31-es támogatja, ellenszavazat, tartózkodás. Nem volt világos számomra ez. Akkor ellenőriző. Megnyitom a szavazás a 31-esről. A 31-esről szavazunk, mondom. Harmincegyes. Elektronikusan szavazunk. Megnyitom Okay, vote is closed, please. Lezárom a szavazást. Ellenőriztük. Okay. Have you talked to them? Okay. I was just uh, reminded that Emlékeztettek arra, hogy Ehrenhauser és Hartung úr szavazhat. Tudják ezt tisztázni? Igen. Ehrenhauser szavazhat, igen, de teljes jogutag. Folytatjuk a 33 asról Támogatja? Bocsánat, nem. 32-es volt. 32-est kitámogatja, ellenszavazott tartózkodás. Elfogadtuk. 33-as támogatja, Ellenszavazott tartózkodás. Elfogadva. 10-es kompromisszumos támogatja, Ellenszavazott tartózkodás. Elfogadva. 36 támogatja, ellen tartózkodás elfogadva. 37-es támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 38 támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. 39 támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 40 támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 11-es, nem, bocsánat, a 41-es, 41-es. Támogatja. Ellenszavazat elfogadva. 11-es is következik most. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44-es támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 45-ös támogatja ellenszavazat tartózkodás. Nem világos az eredmény, ellenőrizni kell. 45-ös, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Nagyon szoros az eredmény. Ketten szavaznak kártya nélkül. Itt hele, kolléga. Elfogadtuk, jó? 46-os. Az jön, igen. Támogatja ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadva. 47-es. Ki támogatja? Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadva. Mégse. Nem. Elutasítva. Ellenőrizzük. Nem. Ellenőrizzük. 47-esről szavazunk. Megnyitottam. Lezárom a szavazást. Jó. Mulder úr. Mínusz, mínusz. Itele úr. Itele úr. Ő megszavazza. Elutasítva. 48, ki támogatja? Ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. 49-es. Támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás. Nem világos az eredmény 49-esnél megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Akkor világos volt, elfogadtuk. Most már világos. 50-es támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. 52-es. Van egy szóbeli módosítás, parancsoljon. Ez egy technikai jellegű módosítás. A subsidies szót lecseréljük fundingra. Van-e kifogásuk ezzel kapcsolatban? Nem látom, tehát most szavazunk. Nyilván módosítunk, támogatja ellenszavazat elfogadva. 53-as támogatja, ellenszavazat, tartózkodás Elfogadva. 55-ös következik. Ki támogatja? Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadva. 12-es kompromisszumos. Támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadva. 56-os. Szóbeli módosítás. Okafogyott. 58-as támogatja. Ellenszavazat tartózkodás elfogadó. 59-es támogatja, ellen tartózkodás elfogadó. 60-as támogatja, ellen tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszós támogatja, ellen tartózkodás elfogadva. 63-as támogatja. Ellen tartózkodás elfogadva. 64-es támogatja. Ellen tartózkodás elfogadva. 65-ös támogatja. Ellen szavazat tartózkodás elfogadva. 14-es kompromisszumos eh, ellen szavazat tartózkodás elfogadva. 68-as támogatja, ellenszavazott, tartózkodás elutasítva. Most pedig nézzük meg a véleményeket. Ezekről szavazunk a DEVE. Az a egyes, egyes, hármas egyben szavazunk, ki támogatja, ellenszavazott, tartózkodás elfogadva, DEVE négyes, ki támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Deve 5-ös támogatja, ellen tartózkodás elfogadva, 6-os támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva, 7-es deve támogatja, ellen tartózkodás elfogadva, deve 8-as támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 9-12-es, 9-től 12-esig kitámogatja ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Az Econ véleményről szavazzunk. Az Econ 1-es támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Econ 2-es támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 3-as támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Ekon 4-es támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Ekon 5-ös támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 6-os támogatja. Nem, okafogyottá vált, bocsánat. 7-es támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Bocsánat. 7-től 11-esig, egy, tehát a 8-tól 11-esig, a 7-es már elfogadtuk, 8-11, egy tömbben szavazunk, támogatja tartózkodás elfogadva. 12-13 okafogyott, 14-es. 14-essel kezdődően a 26-osig, 14-től 26-osig kitámogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Az NV vélemény következik, a hármas, rendben van. A hármastól a hetesig egyben szavazunk, támogatja ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Nyolcas, ki támogatja, ellenszavazat, tartózkodás. Nem világos az eredmény, úgyhogy ellenőrizni kell. A 8-as, az NV 8-as. Lezárom a szavazást. <clears throat> Rendben van. Jan? Igen? Már szavazott Jan Mulder? Jó. Tíz eh, elfogadtó, két szavazat különbséggel. 9-től 12-esig egyben szavazunk, támogatja ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Most egészében szavazunk a jelentésről, a tervezetről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ez azt jelenti, hogy elfogadtuk a jelentést, gratulálnom kell a jelentés készítőjének. Most a következő Rivellini jelentés következik. Rivellini úr, szeretne hozzászólni? Rivellini úr, parancs, kér, kér szót, mint előadó? Köszönöm szépen, elnök úr. Fontosnak tartanám, hogy a kedves kollégák nagy figyelemmel öveznék ezt a javaslatot, főként azért, mert hogy egy súlyos válságot élünk meg, úgyhogy a felhívásom valamennyi képviselőhöz szól. Sajnos a válság nem csak egyetlen európai országot sújt, hanem ott tartunk, hogy egész Európa áldozatává válik, és még távolabbi régióra is kihatással van ez a válság az igazságosság, a méltányosságnak az elve valamennyi európai országban érvényesülik el, hogy érvényesüljön. És ha nem így lenne, ez teljes mértékben igazságtalan lenne. Éppen ezért minden kollégának a figyelmét felhívom az igazságosságnak a szempontjára. Máskülönben van két olyan módosító, amely teljesen azonos, úgyhogy ezeket blogban lehetne megszavazni. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Ja, vielen Köszönöm szépen, Rivellini úr, a 6 és a 9-es közötti módosítókat egyben szavazunk, meg javasolja az előadó, vagy szeretne valaki külön, akkor blokkban szavazunk. Tehát akkor a 6-tól 9-ig blokkban ki van mellette, ki ellenzi, ki tartózkodik, akkor elutasítottuk, de azért ellenőriztetem. 6-tól 9-ig megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Ez nyilvánvaló volt, elutasítva. 12-es módosító ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, akkor elfogadtuk hármas mell, ellen, tartózkodás, nem világos, tehát a hármas módosító. Megnyitom a szavazást. Elektronikusan. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. A négyes módosító mellett ellenőrizzük, a 13-ost ellenőrizzük, megnyitom a 13-os, zárom a szavazást, elfogadtuk, módosítanom kell, igen, elfogadtuk. Négyes módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nem? Nem? Nem fogadtuk el? Akkor a négyest megismételjük. Megnyitom, mellette, mellette, ellene. Nem nyilvánvaló. Akkor most elektronikusan ellenőrizzük. Tehát a négyes módosítóról megnyitom az elektronikus szavazást. Négyes. Zárom a szavazást. Lezártam. 11-13, 13 elutasítva. Tehát 13-11 ellenében elutasítva. Néha nehéz ezt innen látni. Köszönöm. Ezért ellenőriztük elektronikusan. 14-es mellette, 14-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as módosító mellett, ellene, tartózkodás, nem világos. Elektronikusan ellenőrizzük a nyolcast. Megnyitom a szavazást. Nyolcas, megnyitom a szavazást, zárom a szavazást. Elfogadtuk. Elfogad. Elfogadtuk. Tízes módosító mellett. Tízes. Ellene. Tartózkodás. Nem világos, tehát a tízest elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Tehát a véleménytervezetről összességében elektronikusan szavazunk. Elnézést. Igen, szeretne szólni az előadó Rivellini úr. Rivellini úr. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy érem, hogy a jelentéstevőnek a javaslata támogatólag az igazságoság és a méltányosság mellett Európában nem nyert megértést, és hát leszavazták, elfogadom a kollégáknak a véleményét a demokrácia jegyében, de hogy azért lássák az elképzelésem, arra gondoltam, hogy az összes európai országra ki kellett volna terjeszteni ezt a lehetőséget, nem csak egy-egy országra, úgyhogy a jelentéstevő ellene fog szavazni, de ezzel együtt köszönetet mondok a kollégáknak, és elfogadom ezt a teljesen demokratikus ítéletet. Köszönöm, Rivelini úr. Most a egész jelentésről szavazunk, megnyitom az elektronikus szavazást. Zárom a szavazást. nem működött valami. Megismételhetjük az egészet? Megismételjük? Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Tizennégy, tíz. Tizennégy, tizennégy, tizenegy. Rendben van. Köszönjük szépen a szavazást! Gratulálok! A szakbizottságunknak, nem az előadónak. Ja, akkor folytatom németül angolul vezettem most a szavazást. A levegővételi szünet után most folytatjuk a napirendünket, és pedig a 11-es ponttal. 11-es napirendi pont az EU általános költségvetése, Boguslav Liberacki az előadónk, most pedig Boguslav Liberackinak átadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök, hogy a jelentés első tervezetét benyújthatom amely az EU általános költségvetésének az Európai Parlamentre vonatkozó része. Láttuk a számbevő szék jelentését, a könyvvizsgáló jelentését, különféle álláspontokat hallottunk, a főtitkár kérdő ívét is megválaszoltuk, és lefolytattuk a megfelelő megbeszéléseket. Rót Bérent asszonynal és a parlament egyik alelnökével is eszmecserét folytattunk. Megbeszélést folytattam az árnyék előadókkal, akiknek köszönöm a kiváló együttműködést. A legutolsó megbeszélésünk tegnap volt, és köszönöm szépen az élénk érdeklődést. Nagyon fontos volt két pont, amelyet külön is megemlítenék. Ivanova asszony, aki sajnos beteg, néhány fontos dolgot is említett, ez pedig a következő lenne. A biztonság kérdése, konkrétan az irodákból történő lopások kérdése. szó van a parkoló biztonságáról, és természetesen az újságírókról is szó van, akik a parlamentben eh, járnak. Két pontról szólnék, amiről Dobrant kolléga is beszélt, mert akinek köszönöm megjegyzéseit. Az egyik a parlament digitalizálása, a másik a fordítói szolgálat, a harmadik pont pedig amelyről a Dobrant indítvány is szól, hogy a plénumon ezt külön tematizálhatjuk-e felszólalásban. Most összefoglalnám mondandómat először is a költségvetésre vonatkozóan. A költségvetés végrehajtása javult a korábbi évekhez képest. Egyre hatékonyabban dolgozunk, főleg ami a szolgáltatásokat illeti. Most van mögöttünk az európai választások utáni első teljes év, még mindig vannak területek, ahol van még mozgástér a javulás számára. A biztonság, a beszerzések, a képviselőknek nyújtott szolgáltatások, ezen kívül az ingatlanok és épületek. Megkapták az első változatot, és most várom kérdéseiket, megjegyzéseiket. Köszönöm szépen, Liberacki úr! Most átadom a szót a frakció felszólalóinak. Gressle asszony az első. Köszönöm. Ivanova asszony nevében szólalok fel, aki adott nekem egy feljegyzést. Természetesen köszönjük Liberacki úrnak, az új kvestornak ezt a szövegét. Kedves Liberacki úr, érdek konfliktusban van most kvestorként, és nem szeretném, hogyha ebből a jelentésből sorozat indulna. Költségvetés ellenőrzési bizottságként abban vagyunk érdekeltek, hogy igazi helyzet jelentést kapjunk. Nagyon tetszett a jelentés, és a parlament mentesítési jelentése most más, mint amit az elmúlt nyolc évben láttam. Tehát nem igazán tudom elképzelni, hogy ez igaz legyen, de tényleg úgy tűnik, hogy az. Szeretném megköszönni vele főtitkárnak is. Szeretném megköszönni a számbevőszéknek, a parlament belső könyvvizsgálójának tevékenységét. Szeretnék néhány pontról szólni, az egyikről már szólt, az előadó az egyik a biztonság, tehát az irodák biztonsága igenis voltak rablások, tehát dolgok tűntek el, dolgoknak kelt lába az irodákban, és mindenképpen beszélnünk kell az igazgatással, hogy mi legyen. Aztán nézzük meg a parkolóhelyek. A garázsban kamera megfigyelés van, de nagyon alacsony a biztonsági szín, főleg ami az autókban okozott károkat illeti. Vannak kollégák, akiknek parkolási kurzusokat kellene tartani, és nem csak nők, mert Németországban van egy olyan tévhit, hogy a nők nem tudnak beparkolni. Hát ez itt nem igaz. Szeretném még feltenni ezt a kérdést, hogy mi az állandóan folyó csapok helyzete. Állandóan csorog a víz, ahonnan tud, és ebben a tekintetben is kell -e valamit tenni. Utána a közbeszerzésre utalnék, és most angolul mondom el. A jelenlegi eljárásokban javulás látunk. Azonban a kérdés mindenképpen érinti a utólagos ellenőrzést is, hiszen elég gyakran előfordul, hogy kiderül, hogy olcsóbban is beszerezhettünk volna dolgokat. Itt például felmerül az utazási iroda kérdés. Itt van egy érdekes pont. Liberacki úr, ez a bekezdés nem válaszolja meg a problémáinkat. Ivanova asszony megállapította, hogy az utazási iroda által vett jegy 1400 euró, ugyanezt a jegyet ugyanazért a repülésről ugyanazon az osztályon 200 euróért meg lehet venni az interneten. A delegációs utakra rákérdeztem, és ugyanazok az emberek, ugyanazon a gépen, ugyanazon az osztályon, ugyanazon utazási irodában vett jegyekkel teljesen más árkategóriában utaznak. Feltűnt, hogy például a képviselők sokkal drágább bért kapják a jegyeket, mint a munkatársak, tehát elég lényeges különbségek derülnek ki. Ez a delegációs utaknál szembetűnő. Utána jártam például a kinsaszai útnak, itt egy jegy 5000 euróba került egy képviselőnek, és 3000 egy munkatársnak. Most kíváncsi lennék a szállodai költségekre, hogy ott mennyivel többet fizetnek a képviselők, mint a munkatársak. Ez a dolog nem túl egyszerű. Egyszerűen nem értem, hogy uh, hogyan számítja ki az utazási iroda a költségeket, az utazási költségeket, főleg a képviselők esetében. Úgy tűnik, hogy az utazási irodában semmilyen szerepet nem játszanak a költségek. Voltunk Haitin 5000 Európa Európa került egy jegy. Saját érdekünkben van az, hogy itt mindenképpen jobb árakat érjünk el. Itt szólnék a képviselők asszisztenseiről is, akik részt vesznek a delegációs utakon. Tehát a hivatalos parlamenti delegációra gondolok. Kinshaszában 46 képviselő volt, és 25 munkatárs, és 25 ezer euróba került a 25 asszisztens utazása. Nem tudom, hogy miért kell az asszisztenseknek is odautazni. Szerintem itt legalább egy-két szót el kellene vesztegetnünk azon, hogy miért terheljük le ennyire az adófizetők pénzét. A Konrad Adenauer épület Luxemburgban a következő pontom nem értem itt a költségemelkedést. Jó lenne, hogyha feketén-fehéren látnánk a költségeket, hogy ki, mit, hogyan, mikor döntött el. Itt utána kellene járni. Személyesen nagyon érdekelne, hogy a látogató csoportokra hogyan vonatkoznak az új szabályok. Csökkentettük a csoportok számát, az a benyomásom, hogy több a csoport, mint korábban kevesebb a látogatók létszáma csoportokban, de csoportonként több. Tehát ugyanazzal a ráfordítással kevesebben jönnek el a parlamentbe, mint korábban. Hálás lennék, hogyha legalább egy kicsit utána járnának ennek a dolognak, hogy hogyan is lehetséges ez. Problémám van itt a kor struktúrával is. Néhány náció képviselői 50 fölött vannak nagy részt, a litvánok, a románok, a máltaiak, viszont 35 éves átlagélekkorral rendelkeznek. De szerintem, hogyha utalunk a legutóbbi bővítésekre, akkor ez így rendben van, de hogyan tovább? Demográfiai problémánk lesz a munkatársak körében. Itt is további utána járásra van szükség. Néhány eh, módosítót benyújtunk, és remélem Liberacki úr, hogy a parlament számára ez most egy nyugodt dolog lesz. Köszönöm szépen a munkát. Köszönöm, Greszle asszony. Jó sokan jelentkeztek. Heten sorban hallgatjuk meg őket. Pin kolléga következő. Köszönöm szépen a megszorítások idejében szeretnék csökkenteni az EU-s közkiadásokat. A bizottság természetesen elkötelezett a takarékosság mellett, de az Európai Parlament egy kicsit sántít. El kell ismernünk egyrészt, hogy az Európai Parlament nagymértékben megváltozott az elmúlt években. Növekedett a munkatársak száma, nőtt a mérete, és elképzelhető, hogy a jelen növekedés nem tükrözi a jeles helyzetet. A 2004 óta nagyjából változatlan a képviselők száma, de 58%-kal nőtt a munkatársak száma. Ez a nyelvek nagy számának is betudható. Hogyha csökkentjük a személyzetet, előadó úr, a bizottságban, akkor a parlament mi a helyzet a személyzet csökkentéssel? következő megjegyzésem. Hogyha kevesebb eh, munkatárs lenne, kevesebb épületre lenne szükség, a parlament vagy tulajdonor, tulajdonosa, vagy bérlője 63 épületnek, és igazából ez a duplája annak, amivel az EP rendelkezett 2002-ben. És ezeket természetesen fűteni kell, védeni kell, világítani kell. Ez egy olyan terület, ahol nyilvánvalóan lehetne takarékoskodni. Az Európai Unió önreklámozása, ez a propaganda szerintem túl sok pénzbe kerül. A parlament viszonylag csekély szerepet játszik ebben, hiszen itt főleg a kommunikációs főigazgatóság felelős. Tehát itt van az Európai Parlamenti TV, és így ez az egész sajtó dolog. És szerintem ezt a propaganda oldalt is meg kéne vizsgálni. 30 millió eurót szántak 2008 óta kommunikációs célokra. A előadó sajnálja azt, hogy nagyon kevesen figyelik figyelemmel az európai hírcsatornákat, és hogy túlságosan sok a kiadás. Itt 8 millióval 14%-kal lehetne csökkenteni a költségeket. Harmadsorban az Európai Történelem Háza ez egy véget nem érő történet. Egyszerűen nem látjuk át az összköltségeket. Azonban azt tudjuk, hogy nőnek. 31 millióra becsülték az épület renovációs költségeit, és 21 millióra becsülik azokat a költségeket, hogy rendbe tegyék, és hogy 2012-2014 között további 3 millióra lenne szükség a kiállításokra. Véleményem szerint ezekkel is foglalkozni kellene. És nézzük csak meg itt a Málbéknél levő föld alatti folyó elvezetést. Úgy gondolom, hogy elnök úr, egészen pontosan fel kellene becsülni a költségeket. Javasolnám az előadónak, hogy Pötering urat is meghívjuk a bizottságunkba, hogy magyarázza el nekünk, hogy milyen pontos költségekről van szó. Köszönöm. Köszönöm, Epping úr, Harton kolléga. Voorzitter, dank u wel. Ik zou niet zoveel zeggen vanochtend alleen. Ik wil. Uh... Köszönöm szépen nem kívánok a dolgokba túlságosan elmerülni, de nagyon örülök a számvevőszék munkájának és a számvevőszék jelentéseinek. Úgy gondolom, újra és újra nagyon érdekes, ha megvitatjuk a számvevőszékkel a jelentéseket. Ami frusztrációt okoz az az, hogy nagyon sok szabálytalanságot állapítanak meg, elküldik Brüsszelbe ezeket a jelentéseket, de nem kapnak írt arról, mi is történik a kifogásokkal. Mi van a szabálytalanságokkal később? Készül -e elemzés a projektek szükségességét és hatékonyságát illetően. Ez a politikusok feladata is. A számvőszék alapján el kell döntenünk, hogy hasznos projekteket folytattunk le, hogy szükség van -e ezekre. Ez a költségvetés és a költségvetési ellenőrzési szakbizottság feladata jó lenne, ha a Költségvetési Bizottság is felvetné, feltenné magának a kérdést, hogy amire engedélyt adtak az éveken keresztül hasznos volt-e, és hatékony. Ez tehát egy nagyon fontos kérdés. A biztosokat pedig személyesen is felelősségre kell vonni, amennyiben ez szükségesnek mutatkozik, és meg kell kérdezni, hogy az elmúlt évek politikája észszerű volt-e. Köszönöm szépen, parancsoljon. Hártunk kollégának azt el kell mondani, hogy a biztosoknak semmi keresni valójuk a parlamenti költségvetésben. Ez egy nagyon fontos megjegyzés valóban. De még igazából le se fordították teljesen a hozzászólást, amikor ön már kifogással élt. Gerbrandi kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr Liberácki előadónak én is köszönetet mondok az elvégzett munkáért. Úgy gondolom, fontos az, hogy ne csak a 2010-es évet tartsuk szem előtt, hanem nézzük meg az ajánlásokat, amiket a 2009-es ajánlások kapcsán kaptunk Itele úrral, úrtól és a múltból tanulni kell, szerintem, hogy a jövőben profitáljunk, levonjuk a tanulságokat. Ehhez szeretnék hozzászólni néhány pontban. Van egy általánosabb pont, amit Liberacki kolléga is említett, vagy úr is említett. Én is azt gondolom, hogy a parlament mentesítéséről egy külön plenáris vitát kéne szervezni vonatkozik ez egyébként a jövő évi költségvetésre is, de a mentesítésre is. Ugyanezt tudom mondani, politikai testületként helye van egy politikai vitának, meggyőződésem szerint, és a parlament elnökének részvételével tegyük ezt meg. Úgy gondolom a parlament elnökének a parlamenttel szemben vállalnia kell a felelősséget az elmúlt költségvetési év számaiért. Második pontban szeretném elmondani, jó lenne, ha a számbevőszék készítene egy külön jelentést a parlamentre vonatkozóan. Ez természetesen kérnünk kell a számbevőszéktől, ő maga dönt arról, hogy készíteni a jelentést. A módosítóimmal kapcsolatban a dokumentumok digitalizálása, itt szeretnék módosítani. Van egy kísérleti projekt az e-committee-vel, hogy az óriási papírhegyektől végre megszabaduljunk. Szerintem ezt a munkát fel kellene gyorsítani mindenképpen, hogy ezeket a papírmennyiségeket a lehető leggyorsabban megszüntessük. A következő pont évről évre visszatér a látogatói csoportok finanszírozása. Egy kifizetésekről van szó, és még mindig készpénzben fizetünk a látogatóknak. Ez természetesen nagyon hamis képet tükröz, mint hogyha mi bank lennénk, ahova az ember bemegy pénzért. És úgy gondolom, a napjaink elektronikus lehetőségeivel ezt másképp kéne megoldani aztán egy néhány megjegyzést engedjenek meg az elmúlt évvel kapcsolatban, ajánlások formájában. Parlamentként úgy döntöttünk, hogy a képviselők a parlamenthez való hozzáférés során egy átmennek egy kapun megfelelő kártyával, nem olyan bonyolult ez, és éppen ezért a kvesztorokat, a parlament vezetését felszólítom arra, hajtsák végre azt, amiről döntöttünk, mielőtt szavaznánk. Köszönöm, Cseszka asszony. Eh, děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěla poděkovat panu... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet mondok az előadónak a kiváló munkáért, mindenek előtt azért, hogy felhívja a figyelmet bizonyos problémákra, amelyek aggályokat okoznak a részünkről. Számos dolgot egyébként az előttem szólok már mondtak. Most egy néhány dolgot szeretnék megemlíteni, amelyek engem nagyon érdekelnek, és 2009-es mentesítés során már szóba kerültek a parlamentnél itt vannak a díjak, amelyeket a parlament ítél oda. Szerintem a Lux díj egy olyan díj az én szememben, amelyet a parlamentnek nem kéne odaítélnie. Nem a parlament dolga, hogy ilyen ügyben döntsön. Nem ő neki kell döntönie a filmek értékéről. Persze a teljes költségvetéshez képest nem túl nagy összegekről beszélünk, de szerintem ezeket is meg lehetne takarítani és máshol lehetne felhasználni. Ezért aggódom a költségek 50%-kal nőttek bizonyos területeken 2009-hez képest. Nem gondolom, hogy a parlament népszerűsítésében ez túl jó lenne, és jó képet közvetítene az adófizetők felé. Vagy vegyük az újságíróknak odaítélt díjat. Erről egyébként már döntés született, hogy nem hogy télik oda. Az Európál TV az előttem szólók egyike beszélt erről. 9 millió euróról beszélünk ennél a projektnél, azért ez nagyon sok pénz, elképesztően sok pénz, hogy úgy mondjam. És meggyőződésem, hogy olyan túl sok nézője nincsen, túl, és túl sok látogatás sincsen. A saját népszerűsítésünkre túl sokat költünk szerintem. A meglévő médiumokat kéne erre felhasználni inkább, hogy népszerűsítsük magunkat. A szakbizottságunknak eh, a költségnövelést el kell utasítania ezeken a területeken a parlament népszerűsítésének költségeről beszélek. Itt van például az Európai Történelem Háza. Ez egy olyan ügy, amiről itt többször tárgyaltunk, vitáztunk a szakbizottságban. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Szóba került például a mélygarázsok biztonsága is. Mindenek előtt a Strasburgi épület az, ahol ez téma. Ragaszkodnunk kellene ahhoz, hogy ott jobb legyen a biztonság, és a biztonsági szolgálatoknak is jobb munkát kéne végezniük. Még egy megjegyzés a Strasburgi épületünkről. Már az elmúlt évben kifejtettem a az éttermekről, a kantinokról van szó ezekben az épületekben, vonatkozik ez ránk, és az asszisztenseknek rendelkezésére álló éttermekről van szó, legalább négy napot töltünk ott havonta, és a program igencsak dús, reggeltől estig tart, késő estig sokszor, és éppen ezért el kell gondolkodnunk azon is, hogy a kollégáink meg mi is hogyan tudnak étkezni a plenáris napokon, hogyan szervezzük meg az ellátást, az étkezést. Nem lenne jobb, felkínálni több szolgáltatónak az éttermeket, hm, hogy legyen egy nagyobb választék. Lehet, hogy a parlament mondjuk előírhatna egyfajta bért, tehát eh, terembérletet, úgy értem. Tudjuk, hogy a Strasburgi épület nagyon tele van, nagyon sok a munkatárs, eh, szűkös az épület időközben, Szerintem el kéne gondolkodni ezen. Ennyit akartam még elmondani Strasbourgról. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm az előadónak. A jelentés számos olyan dolgot tartalmaz, amely nekem is aggodalmat okoz. Cseszkova asszony, Ayala Sender asszony. nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék eh, Librecki kollégának ezt a nagyon izgalmas jelentését figyelemmel, nagy figyelemmel olvastuk, azt hiszem, hogy nagyon tartalmas jelentésről van szó, és egyben nagyon sok javaslatot is tartalmaz. Úgy látjuk ebből, hogy egyre javul a parlamentnek a helyzete. Átérnek most a biztonságnak a kérdésére, a 31-es és 32-es bekezdésben szó esik arról, hogy a kockázatot hogyan kezelne, kellene kezelni. Nem igazán tudom, hogy most kockázatról van szó, -e, van-e szó, vagy pedig biztonságról igazándiból. Úgyhogy milyen típusú kockázatokra gondol itt a jelentéstevő kérdezem, gondolom ebben benne vannak a biztonsági kérdések is. Aztán hagy jelezzem azt is, hogy a biztonságra szállt költségvetési forrás csökkent. Itt tehát egy ellentmondással szembesülünk, szükség van arra, hogy jobban kezeljük ezeket a forrásokat, azért, hogy magasabb szintű biztonságot biztosítsunk. Aztán erről a kollégák is persze beszéltek már, de hagyj jelezem azt is, hogy szó esik egy washingtoni összekötési vagy összekötő irodáról. Úgy gondolom, hogy itt a dolgok teljesen helyén valóak, és azt szeretném ezzel kapcsolatosan megkérdezni, hogy a parlament hogyan képesíti, képeselteti magát a, a külső szolgálatok különböző jelenléteiben, delegációban. Tehát a parlamenti jelenlét hogyan biztosított ez a kérdésem. Az 54-es pontra térnék most ki. Itt szó esik azon országokról, amelyekből nehezen tudunk felvenni munkatársakat. Századékok is szerepelnek így, és hagyd kérdezem meg, hogy mik az okai ennek a jelenségnek. Vajon miért szembesülünk ekkora nehézséggel, hogy ezen országokból toborozunk embereket? Talán ez azzal kapcsolatos? hogy milyen típusú állásokat kínálunk fel, amely állások egyre kevésbé minőségiek, már pedig olyan országokkal kapcsolatos ez, az, ez a pont, ahol igazán nagyon képzett emberekkel van, vagy lehet-e dolgunk. Ugye mindig ország szerepel itt, és hát az egyéb részeit kapcsán azt mondom, hogy kiváló a jelentés, gratulálok. Köszönöm a Jela Zender kolléganak. Következő Köszönöm szépen. Nagyon érdekes a jelentés, és terjedelmes is. Távolról sem irigylem a kollégát azért, hogy elemezni kell az Európai Parlament költségeit. Ez politikailag egy nagyon érzékeny terület, ha a saját munkafeltételekről tárgyalunk, ezeket kell szabályozni. Tehát láthatjuk, hogy a világ most már hosszabb ideje van válságban. Azokat az elveket a tevékenységünk során nem tudjuk fenntartani, amelyek alapján korábban dolgoztunk. Most egy néhány dolgot szeretnék felvetni, a jegyek kérdését. Nyilvánvaló az, hogy Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy ugyan nem magunk fizetjük a jegyeket, de azért Gressle asszonyal abban egyet tudok érteni, hogy a kérdés egy rendkívül érzékeny, és milliókról beszélünk. Több millió euró az, amit nem hatékonyan használunk fel. Valahol Rögzíteni kellene végre, hogy az Európai Parlament hatékonyan kezelje az utazásait. Minden egyes vállalat ezt teszi. Egyszerűen megnézi az ember, hogy mennyi pénzért vettük meg egy jegyet, és akkor az alapján lehet ezt elemezni és megoldani a problémát. A költségeinket így csökkenteni lehet. Egy további kérdés a parkoló, pontosabban a garázs, a mély garázs. Itt is vannak észszerűtlen megoldások, amelyek alapján működünk, és van javítani való bőven. a szolgálati járművekről is beszélni kell. Nagyon kis hatékonysággal használják ezt fel. Tudjuk, hogy a piacjára mi valaminek, és itt is van való bőven. Nézzük a munkahelyeket. Nyilvánvaló, hogy meghatároztak egy adott számú munkahelyet. Valamikor Strasbourg, Luxemburg, Brüsszel székhelyen működött a parlament, ez a döntés megszületett, hogy három helyen ülésezik a parlament. Persze a kérdés továbbra is fennmarad, hogy a három székhely között miért kell annyit utazni, amikor Brüsszelben vagy Strasbourgban egy székhelyen is el lehetne intézni a probléma, a feladatainkat. Egy további pont természetesen a nyugdíj alap, az önkéntes nyugdíj alap, ez deficites. 2011. január 1-ével mintegy 180 millió euró volt ez, ez megint csak aggodalmakat kelt. Végig kéne gondolni azt, hogy miért jött létre ez a hiány. Köszönöm. Sonic kolléga. Köszönöm szépen. Csatlakozni szeretnék Liberacki úrnak hálát adokhoz, tehát aki köszönetet mondanak neki. Nézzük meg a Lux díjat. Itt elhangzott, hogy nőttek a költségek több mint 50%-kal a Lux díj odaítélésének költségei. Jó, persze, jó dolog a Lux díj, de azért tenni kéne azért valamit, hogy hogyha már ennyi pénzt költünk. Tehát többet kéne mutatni például, Krakóban be lehetne mutatni a filmeket, de hónapok óta nem tudok megszerezni egy, vált, egy kópiát a filmekből, vagy a filmből. Hogyha a parlament díjat ítél oda, és igazából nem tudjuk megoldani, hogy a legfontosabb hivatalos nyelveken is be lehessen mutatni ezt a filmet, akkor nagyon fulának tartom az ügyet. Ha megnézem egyébként a, az összegeket, amelyek itt szerepelnek, és hogyha azt mondják nekem, hogy ezek a költségek észszerűtlenek, itt el kell, hogy mondjam, én javasoltam, hogy a Lux D pénzeinek 25%-át egy olyan filmre kéne fordítani, ahol az EU archív anyagaiból készítenek valamit, és jobban be lehetne mutatni, hogy a parlament küzd az emberi jogokért, a politikai foglyok kiszabadításáért, mit tett az Európai Parlament a Európa keleti részének felszabadítása érdekében. Itt kéne haladni szerintem, de az igazság az, hogy a hivatalosságok ebben némileg arrogánsan reagáltak, ezt érezzük a munkánk során. Aztán itt vannak a lopások, erre semmiféle reakció nem született. Az embernek tehát az az érzése, hogy nem történik semmi. Nem tesznek semmit. Nekem is tőlem is loptak már személyes tárgyakat, azt kell, hogy mondjam, és végül is nem segítettek benne. És láthatjuk, hogy ilyenkor a, az illetékesek nagyon arrogánsan tudnak reagálni. Az információs irodák működése, vagy hasonló Varsóban is van ilyen, megállapíthatom, hogy komoly érdeklődést nem mutatnak a képviselők munkája iránt, és támogatást sem kapunk igazán ehhez. Egy következő pont a repülőjegyek kérdése. Persze, különböző árak vannak, ez tény. Most nem kívánom az utazási irodát megvédeni, nem az én tisztem, de azt látni kell, nagyon gyorsan kell lefoglalni a jegyeket, nagyon gyakran kell módosítani, nehéz így megtalálni a legjobb árakat, de talán meg lehetne bízni valakit, aki a legjobb árakat kikeresi az utazásainkhoz. Ez talán egy olyan változat lenne, amivel pénzt tudunk megtakarítani. Új Tagja vagyok a szakbizottságnak. Lehet, hogy nem eléggé ismerem a hagyományokat. Igyekeztem pontos lenni, de csak később érkeztem a szavazás után, későn érkeztem, de mint mondtam, a program más tartalmazott. Jó lenne, hogyha pontos adatokat kapnak legközelebb. Az utolsó kérdésben. 9 órára írták ki a szavazást? Igen, 9 óra. És 10 perces késéssel kezdtük a szavazást, tehát 9-kor volt. Tehát 9 óra állt a napi renden, és 9 óra 10-kor kezdtük. De a titkárságon utána lehet járni. Elképzelhető, hogy félreütötték, vagy fordítási hiba. Természetesen utána kell járni, hiszen tagok esetleg nem vettek részt emiatt. Tehát a, a német napirendben helyesen szerepelt. És most akkor áttérünk a következő pontunkra. Itt nagyon sok jelentkezés van, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. természetesen az Európai Parlament saját költségvetésével való törődés nagyon fontos politikai kérdés, hiszen itt példa, funkciónk van, és nagyon kritikusan kell erre figyelnünk, ugyanúgy kritikus szemmel kell ezt vizsgálnunk, mint a többi intézmény költségvetési viselkedését. Éppen ezért ne sajnáljuk az időt. A hatékony forrásfelhasználásnál arról van szó, hogy bizonyos célokat többségileg határozunk el, és ezeket a célokat lehetőleg alacsony költségeken érjük el. Tehát, hogy most delegációs utakat szervezünk, vagy nem, ez a hatékonysággal is összefügg. Azonban eh, néha a dolgokat a helyszínen kell tanulmányozni. Itt eh, fontos az, hogy ez gazdaságilag hogyan oldható meg. Szerintem a hatékonyságot és a költséghatékonyságot is egyaránt meg kell tárgyalnunk. Arra kérem a kollégákat, hogy ö, vegyék figyelembe, hogy eléggé tömzsi ez a napirend, tehát viszonylag gyorsabban kell haradnunk. A következő a felszólalók. Gájer úr, a szó szaván fogom, és visszavonom a felszólalásomat. Nem töltöm az időt. Mathieu. Mathieu asszony. Bon, je vais être très rapide alors, monsieur le président. Tisztelt elnök úr, nagyon rövid leszek. Geyer úr ösztönöz erre. Négy dolgot szeretnék elmondani. Először is gratulálok a jelentéstevőnek, kiváló munkát végzett. Ezek után pedig rátérnék a látogatóknak a kérdéskörére. Nyilvánvaló jelentéstevőnk nem felelős a kérdésé, de mégis hagyj térek vissza erre a témára, mert az tény, hogy az Európai Parlament egy erőfeszítést tett már egy kicsit, de még nem eléggé messzire jutottunk el. Na most, a látogatók valóban rendkívül fontosak az Európai Parlament számára, mint intézmény számára, és számukra is képviselőként nagyon lényeges, hogy ők megforduljanak itt. Az Európai Parlament egy igazi ablakot nyit az európai polgár számára, az európai kérdésekre rálátást biztosít. Na most akkor, amikor a parlament egy tisztviselője hoz egy csoportot, és megjelennek, és rendkívül jelentős készpénz kifizetést végeznek el 6-7-8 ezer eurós összegben, attól függően, hogy mekkora a látogató csoport, és akik azért jöttek nyilvánvalóan, azért jöttek tehát, hogy megnézzék a szép parlamentet, rendkívül kontraproduktív ez. Eleve 500 eurós papírpénzekkel megjelenni. Hát biztonsági szempontból sem megnyugtató, és hát ezen kívül rossz képet is fest a dologról, mert amikor egyesek ezeket az összegeket látják, arra gondolnak, hogy micsoda mennyiség pénz forog itt Brüsszelben, milyen jól élnek itt az emberek. Márpedig nagyon sok ö, olyan látogató van, akik rendkívül szerény jövedelműek, és ilyen összegek a számukra hát rendkívül nagy összeget képvisel, úgyhogy rendkívül rossz képet sugallunk a parlamentről amikor ilyen látványok vannak. Azt javasolom, hogy ne legyen ilyen készpénzforgalom, és közvetlenek legyenek a visszatérítések, akár a repülőjegyek tekintetében, akár a buszjegyek tekintetében, és hát ne ilyenfajta kifizetés történjen, sem a szállodáknál, sem, sem pedig a kantinaknál. Tudom, hogy ez bonyolultá teszi ez a javaslatom a dolgokat, mert ez újabb tisztviselőnek a fellépését igényli, de úgy látom, hogy ez a készpénzforgalom azt hiszem, hogy rendkívül rossz képet fest mind a parlament, parlamentről, mint pedig a képviselőkről, úgyhogy úgy gondolom, hogy e témában nagyon kevés erőfeszítést tette az Európai Parlament, mint intézmény, és a kép, amelyet sugallunk, az nem változott időközben. Köszönöm. Köszönöm. A következő Odi úr. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. A parlamenti tisztviselőknek a politikai tevékenységére szeretnék most kitérni. Természetesen folyamatosan ugye szemléljük, hogy milyen tevékenységet végez az Európai Parlament, és mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogy ki, ki a saját tagállamában politikai tevékenységet végezzen. De azt kérdezném, hogy milyen módon ellenőrzik az etikai kódexnek a betartását, és a bizalmasságnak az érvényesítés. Ugyanis akkor, amikor választások zajlanak a tagállamokban, akkor ezzel a fajta etikai fellépéssel kell, hogy fellépjenek, és hát az is fontos, hogy lássuk, hogy milyen milyen időt szentelnek a helyi parlamenti kampányokra, illetve az európai parlamenti tevékenységre. Máskülönben, hogy gratuláljak elnézést, hogy ezt még nem tette meg, tehát gratulálok Liberácki úrnak, aki kiváló, kiváló munkát végzett. De felteszem a kérdést, hogy az etikai kódex az napi rand, az napra készen működik-e, és jól kezelje azt az idő mennyiséget, amelyet a parlamenti képviselők távol töltenek az európai parlamenti munkától. Köszönöm, Gressle asszony. Mathieu asszonyra reagál. Veronik Mathieu-t szeretném támogatni. A készpénz kifizetéssel az Európai Unió pénzmosás elleni irányelvébe ütközünk. Hiszen itt vannak felső határok. Európai előírásokat sértünk meg. Be kell fejeznünk ezt a gyakorlatot. Szeretnék utalni arra, hogy van egy belső könyvvizsgálás is erről, és a belső auditban az áll, hogy helyi asszisztenseken keresztül nagyon sok pénz cserél gazdát. Tehát igazából mennyire hülyének kell lennünk, hogy ennyire ártsunk a saját imidzsünknek. Tehát igazából, hogy annak a látszatát is keltjük, hogy itt tisztátalan pénzügyeket folytatunk, szörnyű Hát el kell ezt kerülni. És Liberacki úr mindenképpen valamit tenni kell itt. Köszönöm szépen. Ez egy világos kijelentés volt a témához. Boven úr, a következő. Köszönöm, elnök úr. A többi kollégákhoz hasonlóan szeretném megköszönni az előadónak a kiváló jelentést. Ez a jelentés nem csak hátra tekint, hanem előre is a 2013-as költségvetésre. Nagyon fontos az, hogy ne csak hátra, hanem előre is tekintsünk, főleg akkor, amikor itt a költségvetési fegyelemről van szó. Itt néhány téma felmerült, nagyon sok érdeklődésre tart igényt az ingatlanok, épületek kérdése. A legutóbbi Strasburgi ülésen megállapodtunk, hogy a mandátum végéig ne legyen több épület, beszerzés. Itt lehet takarékoskodni. Tehát például a Konrad Adenauer épület teljes költségeit szeretnénk pontosan megismerni. Nagyon fontos az is, hogy ragaszkodjunk a korrekt számokhoz, amelyeket remélhetőleg megkapunk, és ez vonatkozik az Európai Történelem házára is. Reméljük, hogy a bizottság is hozzájárul majd ennek az intézménynek a költségeihez, ahogy tavaly megígérte. Az utazási költségekhez is hozzászólnék. Van egy útmutató, amely szerint csökkenteni kellene ezeket az utazási költségeket is. A parlament főtitkára is foglalkozott ezzel a kérdéssel, tehát a parlamenti utazási költségekkel, és az elkövetkezendő három héten belül nekünk is foglalkoznunk kell a delegációk esetében történő megtakarítások is lényegesek a jövőbeli költségvetés tekintetében bizonyos befagyasztásokat is elhatároztunk. Itt főleg tolmácsolás fordítási költségekről van szó, de ha még hatékonyabbak, költséghatékonyabbak akarunk lenni a parlamentben, akkor el kell fogadni azt, hogy bizonyos tekintetben megváltoztatjuk az eddigi munka munkánkat. A következő felszólal Szenágoa úr. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani, hogy nagyon sok konkrét dologról volt szó, tehát itt utalnék például az ingatlanokra, épületekre, készpénzfizetésekre, a látogató csoportok esetében, és nagyon sok más konkrét dologról is szó volt. Utalnék arra, hogy elég sok mindent kell megvalósítani, amit szándékban már elhatároztunk mindenképpen határokat kell szabni, hogy mennyi pénzt akarunk megtakarítani, mennyi pénzt szeretnénk elkölteni. Ez pedig az építkezésekkel összefüggő dolgokat is érinti. Tehát itt határoztunk már. De most a másik dolog, amire szólalnék, az az agyonrágott csont a Brüsszel-Strasburgi állandó utazások költségei. Nézzük meg, hogy milyen gyakran gyűlünk össze ugyanabban az időben különféle ülésekre, megbeszélésekre. Van olyan, hogy évente 40-szer ülünk össze. És nem lehet a parlament munkamódszerét valahogy úgy összehangolni, hogy koncentráltabbak legyenek az ülések? Tehát, meg, hogyha megfelelő időben kapjuk meg az anyagokat, akkor megfelelő időben tudunk felkészülni, és akkor sokkal jobban tudjuk az üléseken, hogy miről is van szó. Elég gyakran nem tudjuk, mert későn jönnek az anyagok. És elképzelhető például a telekonferencia is. Erről már szó volt. Elképzelhető, hogy a megbeszélések egy részét így is meg lehet oldani. Mindenképpen a parlamenti munka szerkezetéhez is hozzá kellene nyúlnunk, hogyha szeretnénk költségeket megtakarítani. Nagyon érdekes lenne kipróbálni ilyen dolgokat, de mindenképpen mélyebben kell megvizsgálni ezeket a kérdéseket. A költségvetés és a megtakarítások szempontjából nyilvánvaló, hogy a demokráciát nem szabad a, dem a gazdaság miatt felfüggeszteni. Azonban eh, valahol ki kellene a tehetetlenségből is mozdulnunk. Egyre több eh, a megbeszélés, az ülés, és meg kellene nézni, hogy mit akarunk elérni egy ülésen, mit nem akarunk elérni, prioritásokat kellene megszabni. Meg kell nézni, hogy politikailag mennyire szükséges az eszmecsere, és ezt anyagilag is meg lehetne indokolni. Mindenképpen köszönöm a jelentést, de folytatnunk kell a megbeszélést és az eszmecserét erről. Köszönöm szépen, Szönegór úr, végezetül pedig Itele úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni Liberacki úrnak ez a kiváló munkát, és most pontosabban tudjuk, hogy mi a munka. Számos dolog, amely megjelent ebben a jelentésben, gazdaságilag jelentős. Azonban a parlament hírnevét tekintve sokkal nagyobb a jelentősége az állampolgárok szemében. Hiszen nagyon pontosan meg kell nézni, hogy mit teszünk. Most igazából egy dolgot ragadnék csak meg az idő hiánya miatt, ez pedig a biztonság. A plenárison világos döntések születtek, hogy mit kellene tenni ebben a tekintetben, de lényeg, hogy az elhatározott dolgokat meg is valósítsuk. Elnök úr, hogyha megengedi, az utolsó politikai felszólal, som itt ebben. Szeretném megköszönni a kollégáknak a munkát, szeretném megköszönni az együttműködést. Nagyszerű volt együttműködni. Tehát holnap már ott a hátsó sorba kerülök, hiszen elhagyom a szobámat is, de szeretném elmondani, hogy nagyszerű volt ebben a szakbizottságban dolgozni. Biztos találkozunk mégis most mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm az eddigi együttműködést. Ja, a kollégi Itele. Itele kolléga. A szakbizottság elnökeként csak néhány napja vagyok itt ebben a székben, de az összes kolléga nevében szeretném megköszönni az elmúlt hónapokban, években tapasztalt együttműködést, az új felelősségteljes feladataihoz pedig sok szerencsét kívánunk, remélem, hogy a jó együttműködést folytathatjuk. Minden jót, és köszönjük az együttműködést! Van még további felszólalási igény itt Gressle asszony? Természetesen. Minden jót kívánok Villének Luxemburgban. Abból indulok ki, hogy nem fogsz elfelejteni minket. Nem felejted el, hogy honnan jössz, és igazából képviseled a számbevőszéken is majd érdekeinket. Fazakas úr is átment a számbevőszékhez, aki korábban itt a gyökereit, tehát most már ketten vannak közülünk a számvevőszéken. És Ville, köszönöm szépen az itt teljesített munkádat. Köszönöm. Ayala Sender asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, én is csatlakoznék a gratulációkhoz. Tereónak valóban köszönetet kell, hogy mondjuk, nagyon fog hiányozni, kiváló kollégáról van szó, kiváló képességekkel, és hát kiváló tevékenységet fejtett be aki ebben a szakbizottságban teljes objektivitással járt el, nagyra tartjuk az elveit, az értékeket és amelyeket képvisel. Hiányozni fog tehát, de hát reméljük, hogy az új tevékenységében a számvevő széknél egészen kiváló munkát végezhet, mint hogy nagyon fontos megbizatásban van része. része. Sok sikert kívánok neki! Köszönöm! További felszólaló nincsen a listámon, akkor most átadom Liberacki úrnak az előadónak a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Rengeteg különböző kérdést kaptam itt most a vita során, és esetleg nagyon nehéz is lesz mindegyiket megválaszolni. Az első, Itele úr természetesen itt a parlament imidzséről van szó. Igaza van? És ezzel foglalkozni kell mindenképpen. Gressle úr, a Gressle azt, hogy nagyon sok kérdést tett fel, de általánosan fogom kommentálni. Tehát a 2010-es mentesítést javaslom, most 2012 van. Tehát nem beszélhetünk olyan kérdésekről, amely nem a 2010-es évre vonatkozik. Tehát most ez áll a középpontban. És mindenképpen megállapítható, hogy haladást értünk el, ami a rendes és a rendkívüli tevékenységekre vonatkozik, ami a biztonságot illeti. A biztonság tekintetében még van tennivaló. A delegációs utak, a delegációs utak költségei 37-38-as pontban szerepelnek a jelentésemben, de a következőkön is el kellene gondolkozni a delegációk esetében. Számos olyan képviselőtársunk van, aki elég gyakran nem utazik el egy delegációs útra. És ennek is vannak anyagi kihatásai. Tehát mindenképpen oda kell figyelnünk az ilyen dolgokra is. Elég gyakran változik az utazók száma a delegációkban, ez természetesen kihat a költségekre. Beszéltünk itt a látogatócsoportokról is 2010-re kivetítve. Folytatjuk a 2009-es trendet, és Stász úr is írt egy jelentést a látogatócsoportok hatékonyságáról. Új szabályokat vezettünk be a látogatócsoportoknak, és még nem derült ki, hogy hogyan működnek az új szabályok. Természetesen ki kell várni, amíg lemérhetjük. Igen, demogra- demográfiai szempontok is szóba kerültek, Ines Ayala Sender asszony is említette. Négy országról van szó, ahonnan nagyon nehéz embereket ide vonni, hiszen igazából a parlament és ez Hollandia, Luxemburg, Németország, Dánia, hiszen az ottani bérek nem verseny, itteni bérek nem versenyképesek az ottaniakkal hát nehéz megfelelő embereket szerezni, hiszen otthon jobban járnak anyagilag, mint hogyha az intézményekhez jönnek. Mindenképpen valahogy kezelni kell ezt a helyzetet. És a legfejlettebb országok kerülnek itt hátrányos megkülönböztetésre. De azonban nem feltétlenül. Így van. Epping úr további megtakarításokról szólt. Hogy hogyan lehetne a parlament imidzsét javítani. És uh, itt uh, szóltunk egyéb szempontokról is. Az szerepel, hogy szerepelnek egyes kiadások, egyes kiadásoknál pedig megállapítást nyert, hogy a tervek szerint alakultak. Az Európai Számvevőszék megállapította, hogy a beszerzett áruk és szolgáltatások megfelelő minőségűek voltak, nem kifogásolhatók. Hártom úr említette az európai feladatok az tudomásul kell lenni. Ez egészen más téma, amiről beszélt. Tehát vegyük például a fordításokat és a tolmácsolásokat. Itt újra és újra felmerül a probléma, amiről ő beszélt. Tudják-e például, hogy a szabályszerűség nem kellő színvonalú, az indítványokat kellő időben kell benyújtani, stb. És utána a fordításnak egy adott idő re van szükség, ha erre az időre szükség van, le akarjuk fordítani, tehát a képviselőknek is van feladatuk, hogy kellő időben adják le az indítványaikat, a javaslataikat. Aztán egy további felvetés volt még a 24-es, 25-ös, 25-ös pont, igen. ahol az előző évek ajánlásainak végrehajtása kerül szóba. Tekintsünk a jövőbe, szerintem javulhatunk. Most a 2010-es évről beszélünk, ez egy pillanatfelvétel, hogy úgy mondjam, és ennyi az tartalma. A 2000 11-es évre vonatkozó következtetéseket lehet levonni. A tájékoztató irodák, az információs irodák kérdése, ezt alaposan meg kell nézni, ha felvetették már. Aztán felmerült Luxemburg, Sonic úr említette Luxemburg, Strasbourg, Brüsszel, a hármas székhely. Tudjuk, hogy mennyibe kerül, ez egy nagyon költséges dolog, de ne tévesszük szem elől, hogy az adminisztráció egy jelentős része Luxemburgban van. Ez egyfajta szervezeti felállás pillanatnyilag, és fel kell tenni a kérdést, szükség van-e arra tényleg, hogy az egészet így szétszórjuk. Ez nem mentesítés kérdése viszont, nem költségvetési mentesítés kérdése. Szonik úr további pontokat is említett. Beszéltem vele úrral is, aki a főtitkár, és elmondtam neki, hogy nekem nem tetszik az, hogy képviselőként úgy kezelnek bennünket, amelyet ami nem felel meg a munkánknak, nem vagyunk itt, zárva az iroda, korán zár az iroda, stb. Tehát ez nincs rendben. Ez persze nem mentesítés kérdése. Nézzük most a látogatókat. Meg kell vizsgálni, hogy hogyan működik az új rendszer. De amit Matyi asszony mondott, az szerintem kézenfekvő nem lehet 20-30-40 főből áll egy csoport, és ha mindenkinek külön fizetünk, azért ez nagyon problémás lenne. Itt van az ebéd költsége, a szállás költsége, valahogy ezt meg kell oldani. Aztán itt van az etikai kódex kérdése. Odi úr vetette fel. Hmm, nagy megelégedéssel vettem, amit elmondott az épületekkel, az ingatlanokkal kapcsolatban. Ez persze fontos az új költségvetés kialakításában. Aztán többen felvetették a biztonság kérdését, megint csak. Ines Ayala Zender asszony többek között azt mondta erről, hogy ez egy, hogy változnak a költségek, de ez nem egészen így van, ugyanannyi forrás van, ugyanannyi, de kiszerveztek bizonyos dolgokat. Időközben a posta, a bank, stb. kiszervezés témájává vált, és ez azt jelenti, hogy nehéz a felelősségeket, az illetékességeket megállapítani. A főtitkárság megváltoztatta a megközelítést, a munkamódszerét. Nem csak azokról van szó, akiket nap mint nap üdvözölhetünk a, az egyenruhában, hanem nagyobb felelősséget kaptak azok, akik felelősek a forrás gazdálkodásért. Nagyon fontos az, hogy nagyobb nyomást kell gyakorolni annak érdekében, hogy javuljon a biztonsági helyzet. Természetesen nem tudok minden egyes kérdésre külön válaszolni. Sok drága az időnk. Köszönöm szépen a kérdéseket, a kommentárokat. Nyilván lesz még lehetőség arra, hogy módosító indítványaikat előterjesszék az árnyék előadóknak azt tudom mondani, hogy a munkák akkor ér véget, hogyha a plénumban szavaztunk a jelentésről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Liberacki úr. A módosító indítványok előterjesztésének határideje március 5-e, 12 óra, ez hétfő, március 26-27-én lesz a döntés lehetne 18 óráig hosszabbítani, hát a képviselők számára hétfő 12 óra, hát ez nem ilyen, mert különben elveszik az egész hétvégéjük, tehát valahogy, mert csütörtökön, jó, igyekszünk, majd mondja az elnök, megnézzük a szolgálatokkal, hogy mit tehetünk, és, támog- és tájékoztatni fogjuk a képviselőket, mert ez a mai napra, a holnapi napra nagyon nagy nyomás gyakorolna, hogyha ezt így kell megtenni nagyon fontos ez a jelentés, éppen ezért igyekszünk 18 órára felvinni ezt a határidőt. Akkor lezárhatjuk a vitát ebben a napirendi pontban. Az, az Európai Számvevőszék a megfelelő szabályok újraírásáról van szó. Derek Woven az előadó Fazakas Szabolcsot előadóként és Michel Kretent. üdvözlöm a számövőszék részéről, és azt javaslom, hogy az elején meghallgatjuk a számövőszék véleményét, és utána a mi előadónk kap szót. Ki az, aki szót kér a számbevőszék nevében? Parancsoljon a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, mielőtt megkezdem a beszámolót szeretném megragadni az alkalmat, hogy gratuláljak önnek elnöki kinevezéséhez ebben a nagyon fontos bizottságban valamikor elődje voltam, éppen ezért nagyra tudom becsülni az ön funkcióját, sok türelmet, sikert kívánok, és ha már gratulálok, akkor Itala úrnak is szeretnék gratulálni az Európai Számbevőszék ben elfoglalt tagságához. Örülünk, hogy kinevezik őt, és Ingeborg Reszlének csak azt tudom ígérni, hogy nem csak barátságosan fogadjuk, hanem igyekezni fogunk az összes reménynek, sőt jogos kívánságnak eleget tenni. És miután most gratuláltam, angolra fordítok, és megkezdem az előadást. Elnök úr, hölgyeim és uraim, mindenek előtt Köszönöm szépen a kiváló lehetőséget, hogy bemutathatom önnek a, a Költségvetési Nemzetközi Bizottság tagjainak az számdevőszék véleményét az európai alapok 2014-2020 közötti időszakra vonatkozóan. Mielőtt a részletekben megyek, szeretnék gratulálni Terek Vogan úrnak, mivel nagyszerű dokumentumot készített munka alapként nagyon nyitottan közelítette meg a kérdést, és eredményes konzultációra került sor közötte és szakértőink között. Rámutat arra, hogy a, biz, a bizottság munka dokumentuma teljes összhang egy közös vonalat követ, Vogan úr késznek mutatkozott arra, hogy figyelembe vegye a konkrét javaslatainkat, amelyeket a számbevőszék véleménye tartalmaz. Hölgyem és uraim! Először is szeretnék emlékeztetni arra, hogy a terveze, a rendelettervezet egy sor politikai témát is felvet, amelyek mindenképpen a politikusok hatáskörébe tartozik, vagyis az Európai Parlament demokratikusan megválasztott tagjai döntenek erről. Ez azt jelenti, hogy a számöveszék tagjai elkerülték, hogy az ilyen jellegű felvetéseket kommentálják, hiszen az önök döntése, hogy elfogadnak e ilyen javaslatokat, vagy nem. Minden esetre az megfelelő előnyöket és hátrányokat alaposan mélegelni kell, és az audit megfelelő bizonyítékból indul ki, és így fogalmazza meg a következtetéseit. Igen, csak bátorító, hogy az önök szakbizottságának munkadokumentuma általános problémákat fogalmaz meg egyrészt, és közelít a konkrét problémákhoz hogyha a véleményt mutatom be, akkor bekezdésről bekezdésre lépnék, és a következtetéseinket pontról pontra megvitatnánk. Másrészt tudom, hogy nagyon kevés idejük van, éppen ezért az említett eljárást nem követhetem. Ezért gyakorlatilag röviden, nagyon röviden négy általános témára hívnám fel a figyelmet, és három konkrét menedzsment és ellenőrzési témát említenék meg. Nézzük az európai hozzáadott értéket, mint első kérdést. A kohéziós kiadások felülvizsgálata kiváló lehetőséget kínál arra, hogy az európai hozzáadott értéket vizsgáljuk meg. Annak érdekében, hogy az EU hozzáadott értéke jelentkezzen, a számbevőszék felülvizsgálta az eredményből kiindulva a kiadásokat, és konkrét célokkal vetettük ezeket össze. Megnéztük, milyen eredmények születtek tehát. Hogyha megnézzük a közös rendelkezéseket, a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan a menedzsment struktúra mindenképpen eleget kell, hogy tenni az elvárásoknak. Nagyon széles körű tevékenység lehet költeni a pénzeket, és egy kritikus tömeg elérése esetén szükségessé válhat az EU közbelépése, amely széles körű hatással jár. Hogyha megnézzük az ex ante feltételekhez kötést, ez az EU intervenciós logikájának tesz eleget, és lehetővé teszi a szükséges finanszírozást más EU politikákkal összhangban. Hogyha megnézzük a CFS finanszírozásokat. A koordinációra feltétlenül szükség van ezen a területen. A, mit a bizottság javasolt, azt néhány későbbi időszakban lehet bevezetni. Mindenek előtt a jövőbeli kohéziós rendszert igyekeznek delegált aktusokon és végrehajtási aktusokon keresztül szabályozni ez nagyon komoly hatásokkal járhat konkrét esetben is, az a rendelet más részeire vonatkozóan is. Éppen ezért nagyon fontos, hogy koherenciát teremtsünk a különböző részletek között és az általános rendelkezések között. Ebben az összefüggésben nagyon fontos hangsúlyozni annak a szükségességét, hogy a konformitást biztosítsunk az egyes rendelkezések, illetve a költségvetés rendelet között, de Gressle asszony ezt jobban ismeri, ezt a problémát, mint én ami a maximális küszöbök kialakítását illeti, és a makroökonomiai feltételek figyelembevételét, ez megköveteli, hogy alaposan mérlegeljük, hogy elkerüljük a kontraproduktív eh, hatásokat az általános költségvetés keretei között. Szeretném elmondani, hogy hétfőn a Regionális Fejlesztési Szakbizottság ülésén lehetőséget kaptunk arra, hogy részletekben menően megvitassuk ezt a témát. Nagyon örültem annak, hogy megtudtam, hogy az önök bizottságának irányvonala és a raportőr irányvonala teljes összhangban volt azzal, amit mi gondolunk, Éppen ezért csak bízni tudunk abban, hogyha követjük ezeket a vitákat, akkor figyelembe veszik a mi ajánlásainkat, és megfelelően reflektálnak a végső jelentésben. Most nézzük meg az igazgat, a menedzsment, a gazdálkodási és ellenőrzési témákat. Most nézzük meg a három következő pontot. Ez egy bonyolult dolog az egyes kiadások vizsgálata, és mivel nem akarunk túlságosan nagy adminisztratív terhet rakni, az egyszerűsítésre feltétlenül szükség van, és ezt követeli az önök munkadokumentuma is. Éppen ezért az egyszerűsítésnek intelligensnek kell lennie, el kell kerülni a felesleges adminisztratív terhelést, és azt is jelenti, hogy elkerüljük, hogy a túlságosan bonyolult szabályokat alkalmazzunk, hogy miközben el akarjuk érni a politikai célokat is a javasolt módosítások a végső kedvezményetek érdekeit kell, hogy viseljék, de az EU és a nemzeti adminisztrációk munkaterhelését észszerű keretek között kell tartani. Megfelelő előkészítésre van szükség, és a szükséges erőforrások felhasználására. A javasolt intézkedések nagy alapok konkrét számát és szignifikáns számát vizsgálják. Azt vizsgáljuk, hogy jól költik a pénzt, és annak érdekében, hogy a gazdasági fejlődést szolgálják. Hogyha hosszú távú politikai célokat akarunk elérni, akkor el kell, hogy mondjuk, hogy az ellenőrzést a kezetektől fogva hatékonyá kell tenni. Elszámoltathatóságra van szükség, a alapok felhasználása megfelelő kapacitásból kell, hogy induljon ki. Ez természetesen azt követő ellenőrzésekre is szükség van. Meg, meg kell figyelni ebben a tekintetben, és azt kell látni, hogy minden egyes módon teljesen megszüntetsük a hibákat, és az összes anyagi problémát meg tudjuk oldani egy operatív programon belül. Ez azt jelenti, hogy a hatékonyság a nemzeti menedzsment esetében és az ellenőrzések esetében a kezdetektől fogva figyelembe vendők mint eh, jog, rá, joggal rámutat a munkadokumentumok, egy megfelelő előleges ellenőrzés a kezdetektől fogva szükséges. És ezzel segíthetünk eh, abban, hogy elkerüljük a nehézségeket. Az ilyen megelőző intézkedések eh, lehetővé teszik, hogy azokat a költségeket megelőzzük, amelyek a közbeavatkozás során keletkeznének. Hölgyeim és uraim, kiváló munkadokumentumot készítenek. A számvevőszék úgy gondolja, hogy kölcsönösen segítettük egymás munkáját. A szakbizottság remélhetőleg figyelembe veszi a javaslatainkat, és a parlament elfogadjon rendeletet, akkor ez így tükrözi ezt. Nagyra becsült kollégámnak és Michel Kreten úr, úrnak szeretnék szót adni, hogy ő is elmondja a véleményét. Ah. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen Fazakas Szabolcs úrnak, a számvevőszék véleményét, és most Michel Kreten urat kérem, hogy csatlakozzon. Nincs itt. Itt van, de nem szükséges, hogy felszólaljon. De? Igen? Euh, Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Mindössze kettő kiegészítő észrevételem lenne Fazakas kollégám szavait még kiegészíteném a következőkkel. Az első észrevételem a következő. Mint tudják, a vidékfejlesztésre szánt alap, illetve a halászati alap olyan alapok, amelyekre a közös szabályok vonatkoznak abban a rendelet tervezetben, amelyet a mai napon tanulmányozunk. Azt gondolhatnánk, hogy ezen két alapnak a bevonása arra a célra alapozik, hogy egy közös megközelítés érvényesüljen annak az öt alapnak a tekintetében, amely ugye a három strukturális alapból áll, és a kettő azon alap, amely a természetes erőforrásokra vonatkozik, hogy úgy mondjam. Na most, a számbevőszék úgy tekinti, hogy a közös rendelkezések ellenére továbbra is fennálltak ö, olyan rendelkezések, amelyek az irányításban különbséget jelentettek az alapoknál. Már pedig ezek a különbségtételek nem voltak alátámaszthatóak, indokoltak. Hogy szolgáljak példákkal is e tekintetben. Az első példám a záró elszámolása vonatkozik a clearance accountancy-ra. Na most erről nagyon kiválóan értekezik a jelentéstevőek. A záró, a, a számla zárás a regionális alapok, a FEDEN, az ERFAN esetében és a közös alap esetében másként érvényesül, mint ahogy az történik azon számla zárás tekintetében, amely a vidékfejlesztésnél érvényesül. A vidékfejlesztés esetében hogyan is működik a záró elszámolás. Arra vonatkozik, hogy mennyire megbízhatóak az elszámolások, amelyeket a kifizető ügynökségek terjesztenek be, illetve az elszámolásoknak a szabályszerűség és a valódiségére vonatkozik a vizsgálat. Ezzel szemben a három strukturális alap esetében a zár elszámolás csak a pénzügyi, az éves pénzügyi elszámolásra vonatkozik, tehát csak a számlák megbízhatóságára, a törvényességre, a szabályosságra e tekintetben nem vonatkozik ellentétben a másik említett alapok. Tehát nem igazán alátámasztható, és nem érthető a számunkra ez a megkülönböztetés, a megközelítésben a szabályosság és a jogszerűség a struktúrális alapok esetében egy másik fejezetben vizsgáltatik meg a rendelettervezetben. Nem igazán világos, hogy miért van ez így. Ez egy dolog. A másik pedig szintén a egy olyan példa, ahol azt véljük, hogy nem alá támasztható a különböző megközelítés. A struktúrális alapok esetében akkor, amikor az Európai Bizottság pénzügyi korrekciókat ír elő azért, hogy a jog ellenes vagy a szabály ellenes kezelést elítéljék, elmarasztálják, akkor mit látunk? Azt látunk, hogy az a tagállam, amelyre érvényesítik a korrekciót, rendelkezik azzal a lehetőséggel, hogy bemutassa, hogy a valós szabálytalanságnak a pénzügyi összege alacsonyabb, mint amit az Európai Bizottság megállapított. És amennyiben így jár el, akkor referencia alapként ez az új összeg szerepel. Ugyanakkor a pénzügyi korrekcióknak az összegét vitatni nem lehet a mezőgazdaság esetében, illetve a természeti erőforrások esetében sem. Ez sem világos a számunkra, hogy miért van ez így, miért van ez a különböző kezelési módozat a kettő megközelítésben. Aztán lenne egy további észrevételem. A rendelet tervezetben mit is látunk? Azt, hogy a strukturális alapok esetében előirányoztak egy olyan megoldást, amely már létezik, amely már érvényesül a mezőgazdasági alap tekintetében. Miről is van szó? Arról, hogy a tagállamoknak kell akkreditálniuk azokat a nemzeti intézmények, amelyek az európai kiadásoknak az ellenőrzését és az irányítását végzik. Úgy véli a számbevőszék, hogy az Európai Bizottság, amely ugye felelős végső soron a költségvetés végre, végrehajtásáért, szóval a számbevőszék úgy véli, hogy az EB a pénzügyi periódusnak az elején meg kellene, hogy erősítse az akreditált tagállami szervezeteket arról, hogy képesek valóban betölteni a szerepüket ez a megerősítés az EB, nem szerep, EB részéről nem szerepel a rendelet tervezetben, de amennyiben belekerülne a rendelet tervezetbe, a rendeletbe ez a megoldás, akkor az Európai Bizottság sokkal hatékonyabban tudna elvégezni a tevékenységét, és jobban igénybe venni a helyi, mármint a tagállami ö, irányító és ellenőrző hatóságok tevékenységét. Ez jelenleg nem igazán van így. És végezetül a zsutális alapokkal kapcsolatosan hadd jelezzem azt, hogy a rendelet tervezet nem irányozza elő a nemzeti audit, illetve hát ugye ellenőrző testületnek a akkreditációt. A rendelet tervezet ugyanis csak arra tér ki, hogy a tagállamnak a feladata kinevezni az audit hatóságot, és akkreditációs eljárást nem tervezve, nem irányoz elő a rendelet tervezet. Itt is mit mondhatunk? Azt, hogy az Európai Bizottság a, fels, a legfontosabb felhasználója az audit e, típusú ellenőrzés eredményének. Azaz arra lenne szükség, hogy az Európai Bizottság meg tudjon győződni arról, hogy mennyire megbízhatóak, mennyire helyén valóak ezek a nemzeti audit bizottságok, illetve testületek. Na most azt láttam, hogy a jelentéstervezetben ez a javaslata az Európai Számvevőszéknek visszaköszön, jelen van, és ezt fontosnak, kívánatosnak tartjuk. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy meghallgattak. Köszönöm, Kretien úr. Most akkor elkezdhetjük a vitát. Vón úr kap szót, az előadó. Köszönöm, elnök úr. Fazakas urat és Kraten urat rögtön kiemelném, hogy milyen jó munkát végeztek, és köszönöm az együttműködésüket is, hogy elkészült ez a dokumentum a mai napra. Mm, kölcsönös támogatást említhetnék. A munkadokumentumban a hiba hányadosról szóltunk. Nagyon fontos a hiba hányados hiszen szeretnénk azért dolgozni, hogy megfelelő módon kerüljön elköltésre az Európai Unió pénze. Azonban a tévedés nem csalás. Van különbség a kettő között. A hiba százalék, a hiba hányados nem azt jelenti, hogy a kohéziós politika, a strukturális politika összességében rosszul működne. Azonban eh, mindenképpen eh, be kell vezetni megelőző intézkedéseket, hogy ne legyenek ilyen hibák. Egy ilyen példa például, hogy az akkreditáció hogyan történjen. Tehát a tag államokat a bizottság eh, megkéri, hogy ex ante vizsgálatokat hajtson végre. Szerintem ez egy nagyon lényeges pont. Ez egy külön audit, ahogy Kreten úr az előbb mondta. Szerintem nagyon lényeges ez, jó elképzelés, és mindenképpen támogatom az exante vizsgálatokat. Így végezetül pedig az európai alapok felelőssége egyensúlyba kerül a tagállamok és a bizottság vizsgálata között. Ebben a szakbizottságban gyakran beszélünk a kohéziós politikáról, a kohéziós alapokról, strukturális alapokról, egyéb alapokról. Egy megoldás lehetne csökkenteni a hiba százalékot, hogy egyszerűsítjük a szabályokat. A szabályok egyszerűsítéséről nagyon régóta beszélünk, előbb-utóbb itt lenne az ideje, hogy tényleg bekövetkezel ez az egyszerűsítés. A bizottságnak vannak javaslatai, különféle szabályokra, az e-kohézió tekintetében, amely nem rossz koncepció, ezen kívül általány kifizetések szólnak a javaslatok, azonban nagyon lényeges az, hogy kinek akarjuk megkönnyíteni a szabályokat, a bizottságnak, a tagállamoknak, vagy a végfelhasználóknak. Tehát, hogyha kedvezményezetteknek akarjuk, akkor ez azt jelenti, hogy az adminisztrációs teher akkor átkerül máshova, a tagállami szintre vagy a bizottság szintjére. Hogyha valahol csökkentünk, máshol növekszik a teher. Egy másik megjegyzés a kohéziós politika jövőjére vonatkozik, tehát a megszakítás felfüggesztés lehetőségét is mérlegeljük ebben a szakbizottságban gyakran vitáztunk azon, hogy a megszakítás, a felfüggesztés automatikus legyen, vagy rendszeres. Itt inkább rendszerszerű felfüggesztésben gondolkodunk, tehát hogy ne automatikus legyen, hanem nézzük meg, hogy mi a helyzet. Itt a hat hónapos felfüggesztéstől áttérnék egy kilenc hónapos felfüggesztésre, nekem nincsen semmi problémám ezzel, ahol örülök, hogy a számbevőszék ismét jelezte, az a makrogazdasági feltételek a jövőbeli kohéziós politikában. Nagyon sokan eh, támogatják ezt, de szerintem nem szabadna büntetni régiókat, eh, amelyek nem feltétlenül tehetnek a helyzetükről. Tehát rossz gazdasági helyzetben vannak, rossz helyzetben vannak, és hogy elvesszük ezektől az alapokat, az szerintem nem megfelelő megoldás. A bizottságnak szerintem ténylegesen oda kellene erre figyelni. A munka dokumentumban más dolgok is felkeltették a figyelmemet, tehát itt a management nyilatkozat, gyakran beszéltünk erről, illetve a számlák éves megvizsgálása a nagy Big Bang helyett. Tehát szerintem itt mindenképpen időbeli korlátokat is kellene szabni. Itt a pénzügyi korrekciók kérdése olyan ügy, amiről nagyon sok alkalommal tárgyaltunk ebben a szakbizottságban. A bizottság egyik javaslata az, hogy a net nettó csökkentésre térjünk át a tagállamok számára. Szerintem ez eh, az adófizetők eh, számára megoldhatná azt a problémát, hogy ne fizessenek kétszer. A dokumentumban ezek lennének a leglényegesebb megjegyzésem. Még egyszer szeretném megköszönni a számbevőszéknek a munkáját. Nagyon jó munkaanyagot kaptunk. Remélem, hogy az elkövetkezendő hetek, hónapok során még sokat beszélünk ezekről az elképzelésekről. Mindenképpen szükséges majd egy további megbeszélés, tehát ez lenne április 23-án. Tehát addig még van időnk, hogy tárgyaljunk a dologról itt a szakbizottságunkban. Én pedig természetesen nyitott vagyok az eszmecserére. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, Vón úr. Gressle asszony a következő. Köszönöm szépen. Vón úr, üdvözlöm az együttműködési szándékot, megfelelő időben jön, az egész problematikát most felfrissítjük, hiszen holnap érünk át az utolsó, az 56-os pontra, amikor a megosztott menedzsmentről beszélünk a tanácssal. Köszönöm Gájár kollégámnak, hogy mindig ott van és segít engem. Amit megalapít a számvevőszék, azért is köszönet. Nagyon fontos dolgokról van szó. Röviden elmondanám, hogy a tárgyalások esetében milyen nehézségek vannak. Ezeket aláhúzta a számbevőszék is. A nemzeti ellenőrző szervek akkreditációja a tagállamokban. Itt a tanácssal állandó harcban állunk. Egyetlen egy pontban sem sikerült itt megállapodnunk. Nagyon sok fenntartás van a tanács részéről, de remélem, hogy holnap azért le tudjuk zárni a dolgot. Az akkreditáció kérdése tehát nagyon fontos, milyen szerepet játszon. Itt a bizottsággal kell megtárgyalnunk, hogy a bizottságnak milyen szerepe legyen. Köszönöm a számbevőszéknek, hogy kifejezésre juttatja, hogy fontos a bizottság szerepe. Mi is abból indulunk ki, hogy ezt a szerepet definiálnunk kell, hiszen egy dolgot nem akarunk, azt, hogy itt a pénzügyi korrekciók már a rendszer felállításánál jelentkezzenek. Azt mondjuk, hogy a bizottság a saját kockázatbecslése alapján lépjen a tagállamok irányába. A bizottság ezt elutasítja, amit én nagyon sajnálok. Nem lehet az, hogy a pompás elszigeteltségükből nézik a helyzetet, hogy mi is zajlik a világban. Tehát nem ez a bizottság feladata itt. És a szerződések sem így definiálják a kohéziós politikát. A tanács sokáig nem volt felszólaló képes. Örülök, hogy már tovább jutottunk. A tanács sokáig nem tudott foglalkozni ezzel a cikkel, mert belső vitái voltak, amit utána a tanács előterjesztett mindent nyitva hagy, az egész konstrukciót. Tehát itt mindenki azt csinál, amit akar. És ezt pedig nem tudjuk elfogadni, mert ez azt jelenti, hogy az eddigi problémák folytatódnak a jövőben is. A számvevőszék ösztönzőit már részben magunkévá tettük. Nagyon fontos az, hogy holnapra muníció gyűjtsünk, Éppen ezért von kolléga munkadokumentumát nagyon hasznosnak tartom. Fontos az, hogy a koncakbizottság álláspontja is belekerüljön. Osztom Kreten úr a könyvvizsgáló nézetét is, hiszen az eredeti szándék az volt, hogy közelebb kerüljön egymáshoz a két álláspont. A bizottságnak nem sikerült ezt megoldani, hiszen mindegyik alap ragaszkodik a saját dolgához. Ez pedig azt jelenti, hogy nem tudjuk egyszerűsíteni itt az igazgatási terhet. Parlamentként nem vagyok abban a helyzetben, hogy új rendszert vázoljunk, hogyha a bizottság nem ad nekünk mintát. Nem ez a mi feladatunk, hogy mi ezt csináljuk, sajnálom, hogy nem javasoltunk több igazgatási egyszerűsítést azáltal, hogy összevonunk bizonyos alapokat. De 2020 után esetleg eh, többet érhetünk el. Nagyon sajnálom ezt a dolgot, mert úgy érzem, hogy a tagállamok eh, joggal neheztelnek a bürokrácia miatt. Tehát ezt jobban is megcsinálhattuk volna. Ami viszont most számít, az az, hogy lehetőleg minél hamarabb jó eredményt éljünk el. Vón kolléga holnap este elképzelhető, hogy az 56-os cikk alapjában megalapodhatunk, ez a megosztott menedzsment, és remélem, hogy holnap este ez sikerül. Hogyha valaki itt van a tanácstól, a teremben, akkor szeretném megkérni, hogy hallgassa meg szavaimat. Nagyon fontos az, hogy egyszerűsítsük a szabályokat. Ha nem sikerül egyszerűsíteni és egységesíteni, az fatális lenne. Köszönöm. Köszönöm. Gressle asszony. Nagyon jó az, hogy itt a szakbizottságunkban a költségvetési bizottságban lévő felelős itt van. Most Odi kolléga jelentkezett, még szeretném megkérdezni, hogy jelentkezik-e még más, akkor Odi úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A pénzügyi keretnek a változása mit is hoz majd eredményként, tehát a 2007 14 és 13 és 14 20-ra való áttérés nem követeli azt meg, hogy felmérjük a költségeket, és átszervezzük a dolgokat, ugye? És ott van egyrészt az alapoknak a felállítása és felhasználása, másrészt pedig az ellenőrzés. de most, hogyha azt nézzük, hogy mennyire összetett a rendszer, és még ha sok is a javulás, rengeteg a hiba. Tehát nem lenne arra szükség, teszem fel a kérdést, hogy felmérjük a rendszert, értékeljük a rendszert, megnézzük a költségeit, és hát sok jelentés született a témában, jó minőségek máskülönben. Szóval azt a kérdést teszem fel, hogy nincs -e szükség arra, hogy az Európai Unió egyszer létrehozza a saját pénzügyi funkciói ellátását. Mert ugye a tagállamok arra törekednek, hogy a megosztott irányítás érvényesül a továbbiakban is, és hát ez a I want my money back, visszakérem, a pénzemetnek a logikája érvényesül ennek a keretében. Ugyanakkor, ha azt nézzük, hogy mi történik az Unióban. Nevezetesen az, hogy egyre nagyobb a politikai fajsúlya az Uniónak, a stratégiai fajsúlya. Tehát ez azt idézeti elő egy szép napon, hogy az Európai Uniónak saját magának és olyan pénzügyi kapacitása legyen, hogy saját maga végez ezen tevékenységeket, és más területen ilyen létezik, és különben kevés hiba arányal. Nem igazán tudom, hogy technikailag, szakmailag hogyan lehetne ezt megoldani, és valóban esetleg arra van-e szükség, hogy csak már 2019-es pénzügyi keret kapcsán vessük ezt fel, de engem most igazándiból az érdekelne, hogy az összes instrumentum, tehát az irányítás, az ellenőrzéstek a tevékenységének elvégzése, milyen költséggel jár ez így tagállamonként? Nagyon nem túlságosan költséges ez így? Dank u, eh, collega Audi. Ik eh, neem de vergadering over van de voorzitter, want die... Köszönöm szépen Audi úrnak. Átveszem a az elnökséget, hiszen a kollégánknak még más kötelezettségei is vannak. Ezzel az Európai Bizottsághoz fordulok. Parancsoljon! Bemutatkozna? Köszönöm szépen. Nikolász Martin vagyok. Igazgató helyettes vagyok a regionális politikával foglalkozó főigazgatóságon. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy eljöhettem a mai napon ide a szakbizottságba, hogy részt vegyek ezen a vitán a bizottsági javaslatot illetően. Ez a vita öt alappal foglalkozik a következő költségvetési időszakban. Nagyra tartjuk a számbevőszék által elvégzett munkát, és természetesen az előadó által elvégzett munkát is ha azt látjuk, hogy igencsak hasznos ajánlásokat kaptunk, mind a számvevőszék véleményéből, mind pedig a munkadokumentumból. Ez segít nekünk abban, hogy előkészítsük a munkát. Mindenek előtt a számvevőszéknél szeretném megemlíteni, hogy támogatják a bizottsági javaslatot számos pontban, és támogatást élvez a koordinációra való fókuszálásban, az eredményszemléletű megközelítésben, az éves elszámolásban és összefoglalásban, hogyha konkrét pontokra fókuszálunk, amelyeket Fazakis úr, Fazakas úr említett az saját előadásában, ha megnézzük, hogy milyen hozzáadott érték jelentkezik itt, akkor láthatjuk, hogy nagyon komoly fordulat történt az alapok megközelítésében, ami egy input alapú megközelítést alkalmazott, és inkább az eredmény fel, felől közelítünk. Ez azt jelenti, hogy sokkal nagyobb számú indikátorra, mutatóra van szükség, és olyan mechanizmusokat, amelyek képesek levonni a szükséges következtetéseket. Ez azt jelenti, hogy olyan rendszert alakítottunk ki, amely lényegében, érdemében változtatja meg a kohéziós politika logikáját, méghozzá oly módon, hogy az eredményekre fókuszál, mint már mondtam. Ami a delegált és a végrehajtási jogszabályokat illeti, természetesen a részleteket még meg kell vizsgálni, hogy hol mit alkalmazunk. Teljesen osztom azt a véleményt, hogy ezt koherensen kell alkalmazni a meglévő szabályokkal, és a legfontosabb elemeket meg fogjuk vitatni a jogalkotó hatóságokkal a tárgyalások összefüggésében. Igaz, egyetértek azzal is, hogy a költségvetési rendeletet figyelembe kell venni, eznek megfelelően kell a munkát elvégezni. Az Európai Parlament bevonására van szükség a tárgyalások során természetesen. Ami pedig a capping, a makrofiskális feltételeket illeti. A capping nagyban összefügg a bizottsági javaslatokkal az a több éves kerettel, pénzügyi kerettel. Természetesen egy kiegyensúlyozott finanszírozásra van szükség, erre teszünk javaslat. A capping ennek a része, és nyilvánvalóan a tagállamok abszorpciós kapacitásával kapcsolatban megtanultuk a leckét, és megfelelő finanszírozási szintet kívánunk kilakítani, ami a makrofinanciális összefüggéseket illeti, a makrofiskális összefüggéseket. Az Európai Parlament eh, ez szemében ez rendkívül fontos. A rendszer nem kíván egy büntető jellegű rendszer lenni, hanem csak akkor lép hatányba, ha szisztematikusan, rendszerszerűen nem tesz eleget egy tagállam az ajánlásoknak, amelyeket a tanács állított össze a folyamatos hiányeljárás során, és egyéb hiány egyensúlytalanság merülnek fel. Ez természetesen arra készül fel, hogy felfüggesztékre is sor kerülhet, és hogy ezek megszűnnek természetesen, ha a tagállam keleget tesznek az elvárásoknak a lépéseikkel. Akkor nézzük meg a menedzsment és az ellenőrzés témáját. Fazakas úr említette, és Katán is említette ezeket. Von úr is kitért erre. Természetesen az akkreditáció az egyik legfontosabb dolog, olyan rendszerre tettünk javaslatot, amely a bizottságnak lehetővé teszi, hogy egy kockázat alapú megközelítést alkalmazzon. Ez szerintünk a megfelelő megoldás. Ez biztosítani tudja, hogy a rendszerek jól működjenek kezetektől fogva, megfelelő audit hatóságoknak, hatóságok bevonására is szükség van, és ez természetesen része az egyszeres audit megközelítésnek teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy szisztematikus verifikációra van szükség az audit hatóság részéről. Ami pedig a közös szabályokat illeti, szisztematikus ellenőrzésekre van szükség. Számos területen nagyon részletesen szabályozzuk ezeket a kérdéseket, például a támogathatóság szabályai valamennyi alapra vonatkoznak, nagyon részletesen leírjuk itt, hogy milyen feltételek vannak a megfelelő költségek figyelembevételére például, ami a menedzsmentet és a kontrollt illeti itt is. Az elveket illetően vannak közös szabályok, de a részletes végrehajtásra vonatkozóan még ilyenek nem alakultak ki, ami arra mutat rá, hogy a stabilitást kell teremteni a mechanizmusok szintjén is. A vidékfejlesztésben van egy kötődés az első pillérhez is, amit figyelembe kell venni. Két pontról szeretnék még beszélni. Az elszámolási folyamat során, eljárás során vannak fontos különbségek, hogy a clearance eljárás, az elszámolási eljárásnak az a célja, hogy tisztázzuk, megfelelők voltak a kifizetések, és szabályszerűek, illetőleg jogszerűek voltak a pénzfelhasználások. Ez természetesen a szakpolitikai területeken egy elvárás. A pénzügyi kérdéseknél is azt látjuk, hogy részletes előírásokra van szükség a tagállamok jogait biztosítani kell minden esetben, hiszen garantálni kell, hogy megfelelő módon veszük figyelembe a megállapított, a feltárt kockázatokat. Ami az egyszerűsítést illeti, erre is van egy kérdése. Az egyszerűsítés a bizottság megközelítésének részét képezte. A kedvezményezettek szempontjából a legfontosabb, ez úgy gondoljuk. De arra is ügyelünk, hogy eleget tegyünk a tagállamok esetében a terhek, az adminisztratív terhek csökkenésének Ódi úr is felvetette ezeket a pontokat. Készítettünk egy tanulmányt az adminisztratív költségekkel kapcsolatban a kohéziós politikánál. Nem sokára elkészül ez a tanulmány, és jó lenne, hogyha megoszthatnánk az eredményeit a tanulmánynak az önök szakbizottságával. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy lépéseket tettünk az egyszerűsítés felé, az e már megemlítettem, a közös támogathatósági szabályokat is említettem, de természetesen a jogalkotóval szorosan együtt kívánunk működni, annak érdekében, hogy az elvárásoknak eleget is tudjunk tenni. Akkor pedig a számvevőszék kap lehetőséget arra, hogy reagáljanak az elmondottakra. Ingeborg, valamit szerette volna? A Martin úrnak még valamit szeretnék mondani útravalóul. A szembeőszék többször is kifejti a véleményében, hogy azok a magyarázatok, az anyagok, amelyeket követelünk, azok nagyobb összhangot igényelnek. Van itt egy megoldatlan probléma, például a megbízhatósági nyilatkozat mit tartalmaz, ki mit csinál utóbb vele a, mert ez egy probléma, mert a végrehajtási rendelkezésekben ezt a problémát meg kell oldani. Rossz kártyák vannak, a gyenge kártyák vannak a kezünkben, hogyha csak ezt kérjük a tagállamoktól, de valahogy észszerűsíteni is kell, hogy miért akarjuk ezt megtenni, és megbízhatóan kell ezt meg alkalmaznunk, és a jelenlegi tervezetekben ezt egyelőre sajnos még nem látom. Rendben, az előadó alaposan figyel most pedig a számvevő szék kap szót, hogy reagálhassanak. Kretan úr, vagy Fazakas úr? Fazakas úr, parancsoljanak. Fazakas úr, aki korábban elnöke volt a kontnak, most szót kap. Köszönöm szépen, hogy emlékeztet a korábbi funkciómra. Mennyi idő van arra, hogy reflektáljunk az összes kérdésre, mert nagyon szívesen megtenném, de azt is tudom, hogy nagyon szűkös a, az idő keretük. Először is köszönöm a pozitív megjegyzéseket a véleményünkkel kapcsolatban, és nagyon fontos, hogy az elején elmondjam, ez nem egy széles körű dolog csupán, hanem nagyon fontos is, amely meghatározza az Európa jövőjét, Európa finanszírozásáról beszélünk, és ennek megfelelő szabályozására van szükség 2014 és 2020 között. Újra szeretném hangsúlyozni, önök a politikusok, a döntéshozók, pro és kontra véleményeket önök alakítanak ki. Mi igyekszünk szolgálni önöket megfelelő audit anyagokkal és bizonyítékokkal, és egy racionális fellépést kívánunk lehetővé tenni végül is önöknek meg kell találni a megfelelő módot arra, hogy ez tükröződjön, amit szeretnénk. Ez egy általános megközelítés, éppen ezért el akartam kerülni, amit a raportőr már elmondott, hogy a makroökonomiai kondicionalitás úgy tűnik egy hiba, ez a regionális fejlesztési bizottságban ez volt a benyomásom egyébként nekem, de mi számbevőként nem nem tud, ne, csak azt tudjuk mondani, hogyha egy ország nehézségekkel üt, nehézségekbe ütközik, akkor visszamondjuk a kohéziós és szociális alapokat ettől az országtól. Mi erről nem mondunk véleményt. Csupán nem akarjuk az ellenőrzés két különböző szintjét keverni, de vonatkozik ez a felfüggesztésre is. Mint Gressle asszony is mondja, hogyha a kedvezményezett szabálytalanul lép fel, akkor vissza lehet vonni tőle pénzeket, de csak azért visszavonni, mert makroökonomiai feltételek nem teljesülnek. Ez egy sor jogi és gazdasági problémát okozhat például projekt szintjén is, és a beruházások szintjén is. Ezért úgy látjuk egyébként, örülünk, hogy ezzel egyetért az Európai Parlament is, ami pedig a Greszleféle véleményt illeti, hogy koordináljuk az alapokat. Mi is ezt akartuk csinálni, megmondom őszintén, és ugyanolyan elégedetlenek és csalódottak voltunk, mint Greszle asszony mondott. Természetesen különböző célok vannak, ennek eleget kell tenni, de mi ezt nem tudjuk meglépni, és sok sikert kívánunk a parlamentnek ahhoz, hogy oldják meg ezt a problémát 2020-ig, hiszen észszerűnek tűnik, hogy az alapok, amik ennyire hasonlóak, tényleg harmonizált elbírálás alá essenek és szabályokkal működjenek. Egyébként pedig mindennek elégedett vagyunk, amit mondott Martin úr, elmagyarázta nekünk, hogy mennyire foglalkoznak az ajánlások betartásával, a parlamenti és a számvőszéki ajánlásokról van szó. Erről van szó, tehát ez egy fontos dolog. Örülünk, hogy meghívtak bennünket az előkészületekbe, és nagyon szívesen adunk ajánlásokat. És ezeket vegyék figyelembe, de hát mindenek előtt önök a jogalkotók, tehát az önök ajánlásait kell figyelembe venniük. Mi sok sikert kívánunk, és a siker elérésében pedig szolgáljuk Önöket. Köszönöm szépen, Fazakos úr. Most pedig az előadó kap szót. Késésben vagyunk. Azt meg 12.30-kor be kell fejezni a munkát, csúszásban vagyunk, tehát volna nagyon röviden, tényleg nagyon rövid tudok lenni mondja az előadó, amit Gressle asszony felvetted az akkreditációval kapcsolatban, az egyszerűsítést említette Ódi, és mind a ketten említették a megosztott menedzsment, a közös menedzsment kérdését. Ez Gressle asszony is kitért erre külön, azt gondolom ez nagyon hasznos lesz a beszámolónk a jelentésünk szempontjából, ami pedig a bizottsági felvetéseket illeti a capping témája nagyon fontos. A regionális politikában egyébként a 2,5%-ról beszélünk, itt a tagállami GDP-k vonatkozásában ez nem hiszük, hogy problémákat jelentett a nagyobb tagállamok szempontjából, például az Egyesült Királyságban, de problémát okozhat igenis kisebb tagállamokban, a balti államokban például, ez el, ők lehetnek a nagy vesztesei egy ilyen eredménynek természetesen és ezért alaposan meg kell nézni, milyen következményekkel jár ez a javaslat a makroökonomiai kondicionalitás témája. A bizottság igen, az egyfajta célt kíván elérni, és a parlament pedig elmondja véleményét ezzel kapcsolatban, és támogatom a következő pontot is, ez egy jó ötlet, megfelelő egyesült kell teremteni az akkreditáció és a felelősség természetesen nagyon nagy az EU finanszírozás miatt, EU alapoknál. Végül is szeretném elmondani, mi ezt a vitát lefolytatjuk, és természetesen haladást kell elérni a kohéziós politika végrehajtásában. Nyilvánvaló az, hogy jó néhány dolgot meg kell még oldani, ezen az úton fogunk haladni, a következő üléseken pedig szerintem folytatni kell a vitát erről. Köszönöm szépen. Sok időt szántunk erre a pontra, most pedig lezárom, és a 13. pont következik. 13-tól 44-ig az összes ügynökség szerepel, ezt szerintem egyben fogjuk megvitatni. Makovai asszony az előadója a témának, ő kap lehetőséget, hogy bevezesse a dossziét, utána a számvevőszék kap szót, Osi úr van itt a körünkben ebben a témában, ezt követően pedig a képviselők kapnak szót, hogy ők is elmondják a véleményüket. Ezt követően pedig az ügynökségek képviselői is szót kapnak, amennyiben szeretnének. Makovei asszony, egy óránk van erre, mint mondtam, tehát ahhez nagy fegyelemre van szükség. Makovei asszony. Köszönöm, elnök úr. Néhány megjegyzést szeretnék tenni az ügynökségre vonatkozóan az elején. Az ügynökségek száma növekedett, három volt 2000-ben, 24 volt 2010-ben, és most van 27 és meg kéne nézni azokat a kritériumokat, ahogyan új ügynökséget alakítunk ki, és az intézmény közi munkacsoportnak ezt meg kéne vizsgálni, amelyik foglalkozik az ügynökségekkel. Tehát, hogy milyen alapokon lehet új ügynökségeket létrehozni, és itt eredményre szeretnék jutni a lehető legrövidebb időn belül. Több ügynökség azt jelenti, hogy több pénz. Folyamatosan nőtt a költségvetés is. A 24 esetében 2010-ben ez másfél milliárd E, eurót ért el. Az Európai Unió hozzájárulása 600 millió euró fölött volt, tehát láthatjuk, hogy nő az ügynökségek száma, akkor a költségvetés is növekszik. Hogyha a költségvetés nő, akkor ennek megfelelően reagálnunk kell, és a felelősséget és figyelembe kell venni a tagállamokban megtakarítás, eh, si hajlandóság vagy kényszer növekszik. Mindenképpen szükség van arra, hogy leállítsuk az ügynökségek számának növekedését, a költségvetés sem növekedhet, alaposan meg kell vizsgálni az ügynökségek költségvetését, értékelni kell, hogy tényleg egy teljes ügynökségre van szükség egy-egy feladathoz, és ha megnézzük a kutató ügynökségeket ebben az összefüggésben, az Európai Bizottsághoz fordulok azzal, hogy készítsenek egy prioritás listát, mire van szükség. Egyébként az ügynökségeket is felszólítom, hogy csökkentsék a működtetési költségeiket, vagy működési költségeiket, és minden egyes euró elszámoltathatóságának erősítésére is szükség van. Így lehet megtakarítást elérni az átcsoportosításoknál egy bizonyos előirányzatokat törölni kellett 2010-ben. Egy néhány példát mondok. Az Európai Vegyipari Ügynökség, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség, a Tengerészeti Biztonsági Ügynökség, és szeretném megismételni, amit már elmondtam a jelentésebben is. hogy Nagyon sajnálom a számvevőszék nem vette figyelembe a bizonyos előrejányzatok alakulását itt. Ami pedig a közbeszerzéseket illeti, ez egy nagyon fontos téma. Az egyes jelentésekben a részleteket is megvizsgáltuk. A, az érdekeltségek témája nagyon fontos, hogy ez továbbra is megmarad a ügynökségek szintjén vannak ügynökségek, amelyek az iparral együttműködnek, éppen ezért a vagyoni helyzetről vonatkozó nyilatkozatok nagyon fontosak. A tizen az összeférhetetlenség témája, tehát feltétlenül fontos, vannak erre példák, hiszen az ipar gyakran együttműködik mindenek előtt, ezt megtalálhatjuk az Európai Egész, Egészségügyi Ügynökség, Élelmiszerbiztonsági Ügynökség és a Környezetvédelmi Ügynökség esetében rendkívül fontos ez. A belső auditok témájához is szeretnék hozzászólni. Köszönöm a bizottságnak a jó együttműködést a belső auditok jelenté, audit jelentések kapcsán, de majd néhány felvetésem is. A belső ellenőrző szervezete az Európai Bizottságnak fel, ők felszólították eh, az ügynökségeket, hogy javítsák ki azt, ami rosszul működik, hozzák helyre a problémákat, de ezek az eredmények nem kerültek közétételre. Ha most megnézzük azt, hogy az ügynökségek eh, mennyiben veszik figyelembe az ajánlásokat, ez egy problémát jelent az ügynökségeket, lépnek, ajánlásokat tesznek, de csak akkor, veszik, akkor teszik közzé, és akkor alkalmazzák ezeket, hogyha a vezetésük, a menedzsmentjük ezt szeretné. De az ügynökség maga dönt. Azt gondolom, hogy itt, ha kifogások merülnek fel, akkor rendbe kell hozni ezeket. Ami pedig az irányítást illeti, bizonyos ügynökségek még meglehetősen nagyméretű a az irányítása, a menedzsmentje, az igazgatósága. Itt számos tagja van a menedzsment testületeknek. Nem vagyok mindig meggyőződve arról, hogy ilyen nagyszámú vezetőre van szükség a menedzsmentben minden egyes esetben, és azt kell látni, hogy az ülések is meglehetősen költségesen alakulnak. Most az információ források tekintetében és a számvevőszék tekintetében tennék egy megjegyzést. A számvevőszék a kritikus megjegyzéseimre reagált. Tehát igazából a számvevőszék az ügynökségek külső könyvvizsgáló szerve. Az Európai Parlament pedig a mentesítés szerve. Így nem csak a számvevő széktől kapunk információkat, és mielőtt új forrásokat idéznék a számvevőszék mellett, szeretnék pro, eh, néhány pontot megemlíteni, tehát az éves jelentés, az Európai Unió 2010-es költségvetése, az ombudsman, az internet, A számos forrásból kaphatunk információkat. Az idén a számövőszék jelentése sajnos eléggé információ szegény volt. 2010 esetében csak 38 megjegyzést adott, míg tavaly 69 megjegyzést adott 22 ügynökségre. Így a felére csökkent a számvevőszék megjegyzésének száma. Ezen kívül a számvevőszék megjegyzései nem mindig precíz számokon alapulnak, hanem ítéletek. Itt is szeretnék egy megjegyzést tenni. A számbevő szék egy külső könyvvizsgáló szerv, és szeretném informálni a jelenlévőket, hogy nem mindig elég, hogyha a az, amennyit adnak, tehát több információ kell a közvéleménynek és a mentesítő szervnek. Most uh, itt a benchmark jelentésben, a 2011-es számbevőszéki munkaprogramban arról van szó, hogy különleges jelentés készül a benchmarkokról 2011-ben. Nem láttuk ezt a jelentést, pedig többször felszólítottuk a számbevőszéket, hogy nyújtsa be ezt két hete a parlament elnöke kapott egy levelet, amelyhez csatoltak egy dokumentumot, ebben a levélben pedig elmondták, hogy ez nem a benchmark jelentés, tehát ezt nem tudjuk így használni. Ez, ez számomra nem komoly. Tehát a benchmark jelentés nem készült el úgy 2011 tekintetében. Tehát nem használhatjuk ezt a jelentést. Az ügynökségekről szóló egyedi jelentések. Én azt szerettem volna, hogy több információ álljon rendelkezésünkre az ügynökségekről. El kell mondani, hogy számos ügynökséggel találkoztam, meglátogattam az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökséget, az Európai Betegség Megelőzési Járványvédelmi Központnál voltam. Nagyon jó az, hogy közvetlen kapcsolatban állunk az ügynökségekkel. Az is nagyon fontos, hogy telefonon is sok megbeszélést folytattam, így megadtam az ügynökségeknek a lehetőséget, hogy a jelentés tervezetet kommentálják. Most pedig szeretném megköszönni az ügynökségeknek az együttműködést. De most itt be is fejezem. És hallgatok. tehát akkor folytassam? Tehát összevehetjük az egészet. Szerintem, hogyha most egyszerre meghallgatjuk, akkor az egyszerűbb lesz a következő, a 2010-es mentesítés, hiszen itt a közös vállalkozásokra vonatkozó, ez mindenkire vonatkozik, tehát eh, itt az Európai Unióban ez a hetedik és a bizottságot már, a bizottság már hetet hozott létre, annak érdekében, hogy a kutatást bizonyos prioritási területeken végezzék. Tehát 6 eh, a 7 közös vállalkozásból kutat, egy pedig eh, új eh, légi menedzselési rendszerrel foglalkozik. A hetedik közös vállalkozások költségvetése nagyon magas. És a közös vállalkozások bizonyos kivételekkel már tíz éve működnek, és 11 milliárd euróról van szó. 2010-ben a közös vállalkozásokhoz való EU-s hozzájárulás 500 millió euró volt egy évre. Itt PPP partnerségek vannak, közszervek és magánszervek között, tehát ez azt jelenti, hogy a magánszektor is pénzügyileg érintett. Az információ forrásokra áttérve, a számbevő szék jelentéséből gyűjtöttem be adatokat, nagyon sok adatot kaptunk, tehát tényleg teljes volt, és jó, megbízható. Ezen kívül még az interim kiértékelésből is gyűjtöttem anyagokat, amely a közös vállalkozásokról szól, és természetesen közvetlen megbeszéléseket is folytattam. Ugyanez vonatkozik a közös vállalkozásokra is, a mentesítést, majd a módosítások értelmében döntjük el. Minden jelentésnél van egy horizontális rész, ez mindig az utolsó rész. És ez mind a hét közös vállalkozásnál szerepel. Jövőre horizontális jelentés lesz az összes közös vállalkozásról. Szeretném aláhúzni ebben a horizontális részben, hogy hiányosságokat találtunk az összes közös vállalkozásnál, tehát itt az átvitelek magas mértéke. Itt verseny problémák voltak, közbeszerzési problémák voltak, a tagsági hozzájárulások késlekedtek a tagállamok részéről. Itt ismét szólni kell az összeférhetetlenségről, a közös vállalkozások, PPP konstrukciók, ennek a konzekvenciája pedig az, hogy a közérdek a magánérdekkel ütközik. Éppen ezért óvatosabbaknak kell lennünk itt az összeférhetetlenség megítélésénél. Úgy gondolom, hogy nagyon lényeges az, hogy közvetlen párbeszédet folytassunk a közös vállalkozásokkal, még akkor is, hogyha ez kritikus hangot jelent, ugyanez vonatkozik az ügynökségekre is, és a számbevőszékre. Most pedig örülök, hogy az intézményektől is hallhatom véleményüket. Számos kolléga túl kritikus a jelentésében. A kritikus hangok azonban mindig előbbre visznek. Mindenki benyújtott a módosítóit, utána pedig szavazunk. Köszönöm szépen, Makovej asszony. Most pedig nagy örömmel átadom a széknek a szót. Ez az utolsó munkanapja Usi úrnak. És vette a fáradtságot, hogy eljött ide, már most szeretném megköszönni munkáját. Mindig jól működtünk együtt, nagyon jó munkakapcsolatunk volt, néha kemény szavakat is váltottunk, de mindig jó válaszokat kaptunk. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Stász úr? Azzal kezdeném, hogy megköszönöm Makovej asszonynak az együttműködést előadóként, és a európai ügynökökért felelős osztály részéről is nagyon jó volt az együttműködés. Itt 29 jelentésről van szó, amelyel a számvevőszék foglalkozott. Ezek nyilvánosan hozzáférhetők a számvevőszék honlapján, megvannak, és a hivatalos lapban is megtalálhatók. Itt szó esett a benchmark jelentésről, amely két éve született, hogyha a képviselőknek bármilyen kérdése van, akkor nagy örömre szolgálna, ha meg tudnám ezeket válaszolni. Természetesen örülünk annak, hogyha megfelelő információkat juttattunk el a parlamenthez az európai ügynökségekről. Hogyha figyelembe veszük az ügynökségekről szóló éves jelentéseket és a mi információinkat, akkor bizakodó vagyok, hogy most az idén sokkal több információt publikáltunk, mint akár tavaly. És én pedig két éve foglalkozom a mentesítési folyamattal, és ez már egy jelentős növekedés az elmúlt két év során. A jelentések mellett számos kapcsolatfelvételre került sor a KONT szakbizottság és a számbevőszék között. A számbevőszék rendre értesítette a bizottságot november 15-én, december 21-én és február 16-án írt a számvevőszék elnöke a parlamentnek. Most általánosságban szólva az ügynökségekről kijelenthetjük, hogy javult a teljesítményük. Kiemelném a CEPOLT, az Európai Rendőr Akadémiát, hiszen ez nagyon sokáig a problémás gyermekünk volt. Nagyon kritikus hangokat hallottunk az Európai Rendőrakadémiáról. Én saját magam is nagyon kritikusan szóltam a 2009-es teljesítményéről. De megvolt a lehetőségünk kritikára, és most úgy tűnik, hogy a dolgok jelentősen javultak. Nincsenek kritikai észrevételeink, mint korábban és most az alacsonyabb kockázati ügynökségekhez tartozik a CEPOL. Ez nem így volt két éve, nem így volt három éve, és nem volt korábban, hiszen ennek az ügynökségnek a működése nagyon kritikus volt. Az Európai Egészségügyi Ügynökség esetében is voltak problémák, és most azt vehetjük észre, hogy javult a közbeszerzése, és ez is egy javulás. Tehát általánosságban az ügynökségek teljesítménye javult. Elnök úr, évről évre visszatérnek ugyanazok a problémák. Tehát a közbeszerzési problémák és az alkalmazási problémák. De az ügynökségek keményen dolgoznak, együttműködnek a parlamenttel, figyelnek, parlament véleményére figyelnek, a számbevőszék kritikájára, hogy a rendre előforduló problémákat orvosolják. Nagyon jó látni ezt a fejlődést, hiszen úgy gondolom, hogy a európai, az európai polgárok azt várják az ügynökségektől, hogy oldják meg a problémáikat. Az ügynökségek feladata pedig az, hogy félelem nélkül oldják meg gondjaikat. Mi pedig a nemzetközi könyvvizsgálási normák értelmében felelősségünk tudatában ajánlásokat adunk és kritikus, meg, kritikus észrevételeket teszünk. Itt a költség benchmark jelentésről szólva, Makovei asszony elmondta, hogy a média nem igazán foglalkozott ezzel a kérdéssel. De azonban itt van még egy dolog, amivel szeretnék foglalkozni, a tisztesség kívánja ezt. Ez pedig a benchmark jelentésből származik. A 22 megvizsgált ügynökség közül 2011 nem tudott elszámolni a 2010-es kiadásaival teljes mértékben. És a benchmark jelentés pedig kijelentette, hogy ez így ebben a formában nem igaz. El kell mondanom, hogy az ügynökségek számvitele bizonyos szabályokon nyugszik, és a 22 vizsgálatban megfelelő könyveket találtunk, megfelelő elszámolást találtunk, tehát ezekben nem voltak tévedések. És nagyon mérges vagyok, hogyha az ügynökségeket vádolják, anélkül, hogy pontosan megvizsgálnák a könyveiket. De most itt, ebbe a mikrofonba én semmi rosszat nem mondok. Örülök, hogy néhány megjegyzés is hozzáfűzhetek ehhez. Úgy gondolom, hogy ezt a félrevezető információt mindenképpen helyre kell tenni. Elnök úr, nem hinném, hogy kihagyhatnám ezt a lehetőséget, hogy ne tegyek néhány megjegyzést néhány dologról, amelyet Makovej asszony már említette a jelentésében. Főleg, ami a számbevőszékre vonatkozik. Nagyon sok összhang volt ebben a pontban a parlament és a számvőszék között, és a számvőszéken pedig örültünk, hogy kaptunk egy levelet az elnöktől február 22-én, amelyben az állt, hogy a jelentés tervezet nem feltétlenül tükrözi a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság nézetét. Mi mindig eh, betöltöttük feladatunkat, megfeleltünk a szerződésben rögzített kötelezettségeknek, és függetlenül vizsgáltuk az ügyeket. Szeretnénk erősíteni az Önök Bizottsága és a számbevőszék közötti együttműködést. Én már két éve dolgozom a számbevőszéken, és mindig kiváló volt az együttműködés közöttünk, bármilyen téren. És hogyha mi jól együttműködünk, abból az európaiak profitálnak. Most, ha kérdéseik vannak, nagyon szívesen megválaszolom, és köszönöm elnök úr és a kollégáknak a jó együttműködést. Köszönöm szépen, köszönöm szépen az őszinte szavakat. Most három hozzászólás van. Matyő asszony, Herzog asszony és Gerbrandi úr röviden elment, azért mert televíziós fellépése van 3.12-kor, Matthew asszony. Ám a Frau Herzog. Herzog asszony. Herzog asszony jelentő? Stevő? Tehát akkor először menjünk a szociáldemokratákhoz, Herzog asszony. Uh, Elnök úr, Igazából nem számít, hogy milyen sorrendben beszélek. Nem probléma számomra, de nagyon érdekelne Mathieu asszony véleménye. Emlékszem, amikor három éve jelentést tettem az ügynökségekről, akkor most megállapítottam, hogy sokkal több az ügynökség most, de látom a különbségeket is, hogy három éve milyen különbségek voltak, tehát hogy milyen sok hozzáadott érték van most. Azzal kezdeném, hogy gratulálok az előadónak. Úgy gondolom, hogy kiváló munkát végeztek az ügynökségek, hiszen az Európai Unióban eh, nagyon sok ilyen adat van, tehát nagyon sok adatot, nagyon sok dossziét kell egymással összehasonlítani, tehát nagyon sok áldozatot kell hozni az előadónak, hogy eh, jól végez a munkáját. És szerintem Makovej asszony pedig kiválóan végezte feladatát. El kell mondanom, hogy egy kicsit több időre van szükségünk, az elkövetkezendő években, az árnyék előadók számára is, hiszen eh, nagy munka áttekinteni ezeket az anyagokat. És ö, eh, időre van szükség, ha az árnyék előadó ugyanazokat az anyagokat szeretné ugyanilyen intenzíven átvizsgálni. Habár növekszik az ügynökségek száma, és nagyon láthatók az európai polgárok előtt még mindig csak az Európai Unió költségvetésének 0,47%-át használják föl. Tehát a legapróbb szervekről van szó, de mégis ők láthatók a legélesebben az európai polgárok szemében. Említeni még a közös vállalkozásokat, főleg a kutatás területén, és ezt a szívemből is mondhatom, ezek a közös vállalkozások megfeleltek annak a célnak, hogy javuljon az Európai Unió politikája a saját területükön. Ezt nem most kell megbeszélnünk, de nyilvánvalóan az Ipari olyan érzés, hogy ez a fajta intézmény igazából megfelel annak a feladatnak, amelyet juttattunk neki. Today they represent... De Összességében arról beszélhetünk, hogy az uniós költségvetésnek több, kevesebb, mint feléről van szó, bár hát a megjelenésük alapján nagyobbnak tűnik ez az arány, hiszen a munkát el kell végezni. Mint már elmondtam a három évvel ezelőtthöz képest, amikor én voltam a jelentéstevő, ugyanazt éreztem, amit Osi úr mondott, igenis az irányt, amit választottak, alá kell támasztanunk, el kell fogadnunk. Nyilván van egy sor különböző tendencia, ami jelentkezik, és hát növekednek, ez egy tendenciaként megalapítható. De az ügynökségek nagyon komoly teljesítményt nyújt kialakítottak, és ezt be kell mutatni más ügynökségeknek, főleg ha ezeket később hozták létre. Vannak gyerekbetegségek, amelyeket nem feltétlenül kell megismételni minden esetben, egy új ügynökség esetében. És ez az, amit kérdeztem a számvevőszéktől november 18-i levelemben. Itt rákérdeztem a pozitív eredményekre és mert ezeket ugyanúgy kell terjeszteni, mint a mm, gyenge pontokat, ez szintén hozzátartozik Caldera úr decemberben válaszolt, és azt mondta, hogy és azt hiszem itt a szakbizottságban jó, hogyha halljuk, hogy ő válaszolt, mit válaszolt erre. Szara, a szípolal kapcsolatban is meg tudom ismételni, amit a Sim úr mondott. Ez tényleg kár volt, ami sok-sok éven keresztül ott történt. A elkötelezett munkáknak, Matthew asszony elmúlt évi raporteri munkájának, Fjellner úr egy évvel előtti munkájának köszönhetően és természetesen, és nagyon is büszke is vagyok rá, amiért most mondok, az új magyar igazgatója van a Szipolnak, és komoly javulás van, és üdvözlendőnek kell tartani ezt a javulást. Kritikusnak kell lenni, de pozitív módon kell kritikusnak kell lenni, és azt hiszem a Cepolnál jól alakulnak a dolog, dolgok. Szeretnék az Európorról és a Cepolról valamit mondott. Az egyik jelentésben Makovej asszony nem említi meg az Európollal kapcsolatban, amit a Cepollal megemlít, meg kéne gondolni, hogy milyen irányba haladunk tovább. A megfelelő szakbizottságokra kell bízni, hogy eldöntsék, hogy milyen tartalommal töltik fel az egyes munkahelyeket. És egy sor pozitív dolog dolog történt, ezt mindenképpen el kell mondani az elmúlt évben, amit tartalmaz a Makovei féle jelentés is bizonyos bíráló megjegyzést is tett, és természetesen gondolni kell arra, hogy valamiféle kompromisszumot találjunk, hogy tudjuk a legjobban megosztani a mentesítési jelentésünkben a, ezeket az eredményeket. Azt hiszem, hogy az árnyék előadók kollégákkal szorosan együttműködve meg, fogjuk talál, meg fogja találni, a, vagy közösen megtaláljuk azt a szöveget, amire szükség van. Nézzük meg most a számvevőkkel kapcsolatos kritikus megjegyzéseket. Volt egy levélváltás, vagy több levélváltás volt a két intézmény között. Itt szeretném megemlíteni azt is, hogyha az ügynökségi jelentésünkben van egy véleményünk a többi intézmény vonatkozásában, akkor meg kell gondolni, nem lenne jobb ezeknek az intézményeknek a, felme- a mentesítési jelentésében ezt megemlíteni. Tehát uh, itt a szakbizottságban erről beszélünk, megvan a mentesítés a más intézmények esetében is. Tehát hogyha tényleg van komoly javaslatunk arra, hogy tudják a munkájukat javítani, akkor el kell gondolkodni azon, hogy a legjobb ezt valamilyen ügynökségi jelentésben megfogalmazni, vagy az adott intézmény jelentésben, felmentésében kell ezt inkább megfogalmazni. Sajnálom, hogy a többi intézmény raportőrei most nincsenek jelen, de ezt végig kell gondolni. Azt gondolom, általánosíthatunk, ha pozitív dolgokról beszélünk, de nagyon konkrétnak és tényszerűnek kell lennünk, hogy a pozitív, a negatív dolgokat mondunk. A negatívum az nem jó általános megjegyzés formájában. Ha valakinek van gyereke, bocsánat, hogy így fogalmazok, ha pozitív dolgot tesznek a gyerekeim, nagyon általánosan fogalmazok, de hogyha valamit nem jól csináltak, akkor nagyon konkrétan próbálom megfogalmazni, hogy mi a gond ezzel, és szerintem ez egy jó megközelítés lenne. Tehát, hogyha kritikus megjegyzésünk van, akkor igyekezünk elkerülni a jövőben a generalizálást, az általánosítást, mert így tudjuk tényleg javítani a munkánkat, és helyes irányba tovább haladni. Teljesen egyetértek az előadóval az általános megközelítésben, hogy a megtakarítások, főleg ha a válságban az Európai Unió, fontosak. Szocialistaként egyértelmű, hogy véteszem, hogy megtakarításra szükség van, de gondolni kell arra, hogy a jövőbeli megtakarítások más jelentésben szerepelnek. Például beszéltünk a Gressle asszonynal a munkatársak szabályzatáról, és a kérdés most az, hogy mennyire, mélyre célszerű hatolni az ügynökségekre vonatkozó jelentésben ilyen témában. Természetesen az átcsoportosításokat át kell nézni, optimalizálni kell de nem lehet fűnyíró elven eljárni. Nagyon különbözőek az ügynökségek, meg kell nézni, hogy hol volt átcsoportosítás, és ezért konkrét esetre nézve kell megoldást találni. Én vagyok például a kincstárnok, a, szociál, a szociáldemokrata csoportban, a szocialista frakcióban, tehát az átcsoportosítás az egy fontos dolog, és, de tisztában vagyok azzal, nem mindent tudok én befolyásolni. Nagyon különböző okai lehetnek annak, hogy miért csinálnak átcsoportosítást, nagyon konkrétan belátok. Tehát megint csak azt javaslom, hogy az általánosítást kerüljük el ebben az összefüggésben is. Ez nem vezet célhoz, ahogyan mi ezt szeretnénk. Az összeférhetetlenséget is említette a közös vállalat, vállalkozások esetében, és főleg a specializált ügynökségek esetében ezt el, szem előtt kell tartani. Ha megnézzük a specializált intézményeket, a specializált ügynökségek esetében nem, ugye nagyon általánosított, nagyon különböző elvárások vannak, hát vegyük az képviselőket, nagyon különbözőek vagyunk, választott képviselők vagyunk, tehát az Európai Parlamentről beszélünk, de hogyha a specializált intézetekről beszélünk, a vegyi anyagokkal foglalkozó ügynökség, vagy a környezetvédelmi ügynökség, ami mondjuk általánosabb, vagy a gyógyszerészeti ügynökség, vagy a légi közlekedési ügynökség. A legjobban képzett emberekre van szükség, ez világos. De a kevesen vannak, akiből választani lehet, nyilvánvaló. Ezért elkerülhetetlen, hogy egy adott ágazatba érkeznek az emberek, ha az ügynökségnek fognak dolgozni. Tehát azt kell meg, tehát nyilván meg kell nézni, hogy valaki hogy dolgozik, de ki kell alakítani egy keretet arra, hogy teamben tudjanak dolgozni. A teamnek kell megoldásokat kínálnia. Itt nem, nem csak az ilyen egyénekről beszélünk, hanem szervezetről beszélünk, és ö, ilyen szempontból kell vizsgálni az összeférhetetlenséget. Azt gondolom, hogy ez a helyes út, ahogyan haladnunk kellene ez olyas valami, amit fel kell vetni az ügynökség kapcsán. Végül pedig a raportőr, de egy szót beszélnek az összevonásokról. Az összevonás persze nagyon jó ötlet számos esetben, pénzügyi szempontból persze, de ha megnézzük hogy mi az oka, hogy létrejön egy ügynökség, akkor azt látjuk, nagyon különböző célokat szolgálnak. Én azt javasolnám, most eh, ha nézzük meg egy hatásvizsgálatot, nyilvánvalóan lehet ilyet készítetni, de még fontosabb, hogy ezt meg kell beszélni az érintett intézményekkel is, a parlamenti szakbizottságban, a az Európai Bizottsággal is meg kell beszélni, mert ők tudják, hogy mi a célja. Vagyis a közös vállalkozások esetében a Horizon 2020-as jelentésnél is meg kell nézni, hogyan tudják a munkájukat optimalizálni. De nagyon óvatos lennék, mielőtt valamit teljesen megszüntetünk. aminek ugye ha egy megszüntetésnek az eredmény tekintve mindig van valamilyen negatív hatása, és ezt nem felejthetjük. Röviden ennyit akartam mondani, és nagyon bízom abban, hogy megtaláljuk a kivezető utat, és biztos vagyok abban, hogy Bakovai asszony kooperatív lesz. Szeretném megismételni az árnyék előadóknak kicsivel több idő járna, gondolom, és a korai szakaszban kicsivel több együttműködés, nagyon technikai jellegű, nagyon technikai szöveggel dolgozunk, vagyis azt akarom mondani, hogy számos olyan eset volt, ahol a szóhasználat nem felelt meg a költségvetési hatóságok szóhasználatának. Tehát néha nehéz volt megtalálni a megfelelő kifejezést egy jogi szöveg összhangjában. Tehát Köszönöm szépen, Herzog kolléganő. Azt hiszem világos az, hogy az összes jelentés vonatkozásában van egy határidő május 5 március 5-e, 6-a, március 27-e, azért a szűk. A számbevőszékkel szemben igazságtalan voltam. Azt hisz, Makovai asszony a közös vállalkozásokat is említette, Falkó úr van itt a számbevőszék nevében. Kérem, nagyon röviden és fegyelmezetten szóljon hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr. Én vagyok a jelentés, a, közö, a felelős a közös vállalkozásokért. Önök is tudják, a közös vállalkozások nagyon érdekesen vonnak be külső szervezeteket, és Makovai asszony is elmondta, hogy vannak sajátos vonásai a közös vállalkozásoknak, viszonylag új szervezetek ezek, 2008-tól kezdve működnek, meglehetősen bonyolultak, összetettek, meglehetősen nagy költségvetéssel működnek. A közös vállalkozások bizonyos nehézségekkel indultak egy néhány évvel ezelőtt. Ami pedig a 2010-es jelentést illeti, amiről ma vitatkozunk, két aspektus szeretnék kiragadni. A közös vállalkozások értenek a számvőszék megjegyzéseivel, és figyelembe fogják venni a tevékenységüket. 2011 tevékenység vették ezt 2011-ben is, amit már 2010 vonatkozásában mondtunk ami pedig a McAvoy asszony a tervezetében előkészített, az tetszett a, a, az együttműködő szellem, ahogyan közelítette a kérdést. Ez nem csak a mi intézményeinknek jó, hanem igazán jó az érintett közös vállalkozásoknak is, és ezért összességében az Európai Unió javát szolgálja. McAvey asszony elismert része is támogatott, hogy az, abban, hogy a számvevőszék megállapítsa, hogy a közös vállalkozások komoly eredményeket hoznak, és jobban működnek, mint korábban. Most csak azt tudom mondani, hogy a számvevőszék, amely elkészítette ezt a jelentést, igyekszik sajátos aspektusokra is kitérni. Ezek közül az egyik az a hozzáadott érték, ami itt keletkezik az Európai Unió szempontjából az ATD programban. Ez jelentős. Természetesen a számvevőszék alaposan vizsgálja azt, hogy hogyan tudunk a legjobban reagálni az adott helyzetre. És hát természetesen ehhez figyelembe kell venni az időkeretet is. És nyilvánvalóan el kell gondolkodni, hogy egy közös jelentést készítsünk, vagy egy külön jelentést, és a számvevőszék tervezési dokumentumai is ezt tartalmaznak. Fazakos úr, és itt van a mai napon, felelős a Cizárért, én pedig felelős vagyok azért az auditért, amely hat közös vállalkozást tartalmaz. Köszönöm szépen, Matyi asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék Makovely asszonynak kiváló munkát végzett, valóban nagyon utána ment a dolgoknak, elmélyült a témában, és ez teszi lehetővé, hogy elmélyünk a magunk részéről is. Ebben a munkaanyagban valóban a vegyes vállalkozás, a közös vállalkozásoknak a témája, ez nem csak egy kis epizód az ember életében, a képviselői minőségünkben, hanem az ember szinte érzékenységgel meghatottan emlékszik és tér ki ezen kérdésekre. Nos, hagy jelezem, hogy a közös vállalkozások rendkívül hasznos tevékenységet végeznek az uniós szinten. Távol áll tőlem az, hogy bármilyen értelemben javasolnám, hogy a költségvetésüket csökkentsük, vagy a fontosságukat alábecsüljük. Nem. Tehát olyan ö, tevékenységet végzenek, amelyek európai léptékűek, nagyon hasznos tevékenységek, ezek mindannyiunk számára, képviselői minőségünkben is mondhatjuk ezt, és valamennyi európai polgár számára is áll ez a kitétel. Makovej azt, hogy a maga részéről pedig egy sor nismérvet sorolt fel a tekintetben, hogy hogyan kellene, hogy ezen vállalkozások a tevékenységüket kifejtsék a tevékenységüket. Szóval semmiképpen nem szabad, hogy csökkentsük a számukat, a tevékenységüket, mindenképpen hasznos az, amit végeznek az európai polgári intézmények számára. Na, ezen felül azt szeretném még mondani, hogy nagyon sok pozitív dologra tér ki a jelentés, de ugyanakkor a CEPOL, a Rendőr Akadémiával kapcsolatosan és más ügynökségekkel kapcsolatosan is lenne majd észrevédelem, ez a környezetvédelmi, az egészségügyi védelmi és az élelmiszer biztonsági intézménnyel kapcsolatosan, ügynökséggel kapcsolatosan is fennáll, tehát majd módosításokat fogok beterjeszteni, de egy szó mint száz, nagyon hasznos tevékenységet végeznek az ügynökségek, ugyanakkor az igazgató tanácsukban azt látjuk, hogy az ügynökség igazgatója nem kapja meg mindazt a szerepkört, amely kívánatos lenne, nem tud teljes szabadsága fellépni az év teljes egészen során. Aztán vannak különböző összeférhetetlenségek is, de talán Makovály azt, hogy majd megvilágítja a kérdést. Tehát akkor, amikor az összeférhetetlenségről beszél, illetve arról, hogy egyes ugye, intézmény vezetők, amikor kilépnek az ügynökségből, akkor, akkor átmennek a magánszektorba, és a kettő közötti kapcsolatot, az összeférhetetlenség és a maga szektorba való átmenetelnek az összefüggését nem látom eléggé világosan, úgyhogy kérem szépen e tekintetben, ha válaszra tudna szolgálni, ez nagyon hasznos lenne. Köszönöm szépen. Na itt uh, Herbrandi úr visszajön a televízió fellépésről. Köszönöm elnök úr, köszönöm uh, megértését. Most mindenek előtt Makovej asszonynak szeretném megköszönni a munkát. Nagyon uh, meggyőző módon foglalkozott az ügynökségekkel és egyéb részletkérdéssel, azonban néhány kérdőjel azért maradt a részemről. Nagyon fontos itt ennek a szakbizottságnak, hogy függetlenül működünk és gondosan, megfelelő gondossággal. Természetesen fontos az, hogy megmarad az integritásunk. Egy vagyunk a többi bizottság között, azonban ebben a tekintetben eh, igazából nem kell a kritika előtt meghajolni. Természetesen van jogos kritika, és jogos kritikát eh, is megfogalmazunk, azonban ez mindenképpen megfelelő gondossággal megalapozott, amit itt megfogalmazunk ebben a tekintetben. Makovej asszony is hangsúlyozta azt, hogy függetlenök vagyunk, a számvevőszéktől, vagy más szervtől is, amelyek úgy szintén független véleményt fogalmaznak meg. Független szervként fogalmazzuk meg véleményünket. Nem kérdőjelezném meg ezt a függetlenséget. A mi érdekeinket is szolgálja az, hogy egy számvevőszékhez hasonló szerv is elvégezze megfelelő módon függetlenül saját tevékenységét. Természetesen támogatjuk ebben, és uh, mi is együttműködünk a számbevőszékkel, hogy megfelelő módon elérjük célunkat. Most, hogy olvasom itt Kaldeir úr levelét, Makovej asszony kommentálta, hogy számos pontban amelyek politikailag messzebb mutatnak. Tehát hogyan reagálunk ezekre a pontokra? Makovej asszonyról szeretném megkérdezni. Tehát itt igazából eltávolítunk bizonyos pontokat a véleményből. Tehát, hogyha ugyanazon a véleményen van, mint a számbevőszék. Négy az általános pontok tekintetében a számbevészékről ennyit mondtam volna, akkor itt most az Európai Környezetvédelmi Ügynökség esetében Makovei asszony leírta, de nekem különleges kapcsolataim vannak ehhez, itt Kopenhágában, is ez nyilvánvalóan befolyásolja azt, ahogyan ezt az ügynökséget megvizsgáltuk. Tehát, ahogy ez az ügynökség felépül, az alapján tudom a tapasztalatból, hogy a többi ügynökségnél is hasonló a helyzet a jó működés tekintetében. De most ez tényleg meglepő, és megállapíthatjuk, hogy akkor vesz, hogy megjegyzései helyén valók itt. Nagyon sokat ír az előadó arról, hogy jó a munka a környezetvédelmi ügynökségnek, és tényleg figyelemre méltó munkát végez ez az ügynökség. Itt kritikus pontokat is hallottunk a környezetvédelmi ügynökségről, és hogyha most megnézzük a levelet, a kritikus megjegyzéseket, amelyek a számbevőszék vizsgálatára is hagyatkoznak, akkor például a 22-es pontban találunk egy kritikus megjegyzést. Itt a külső szakértők, a külső tudósok alkalmazását és az ő számukra kifizetett pénzeket. Tehát itt igazából nekem úgy tűnik, hogy igazából nem kaptak olyan nagyon nagy pénzeket, és mindenképpen hozzájárultak az ügynökség munkájának sikeréhez. Az egyetemek például ingyen minden fizetség nélkül kikölcsönözték az ügynökségnek a kutatóikat, a szakemberekeiket. Tehát ezt a kritikát, ezt a kritikus pontot nem tudom támogatni. Most pedig lassan a végére érek mondandómnak. Szerintem nem kommentáltuk megfelelő módon ezeket a kritikus pontokat, hiszen nagyon magas átvitelekről is szó van itt, amelyeket kritizálnak, de szerintem ezeket a nagyobb összefüggésben kell megvizsgálni. Tehát meg kell nézni, hogy itt a költségvetés bizonyos ügynökségek számára esetleg túl magas, mások számára meg túl alacsony. A ügynökségek száma elég magas, kritikus megjegyzéseket látunk például a CEPOL tekintetében, két éve nagyon sok volt a kritikus megjegyzés. Szerintem a CEPOL-t egyesíteni kellene az Europollal. És akkor ott már elérhetnénk egyszerűsítést. De még várom a válaszokat az előadótól és a számbevőszéktől is. Köszönöm. Gájer úr. Rövid leszek. Elnök úr. Minden szót. Támogatok, amit Herzog Edittől és Herbrandi kollégától hallottam. Engem érdekelne egy olyan pont, hogy azok az ügynökségek, amelyeket itt erősen kritizálunk, kapjanak lehetőséget, hogy szóljanak. Már nincs sok időnk az ebédszünet előtt, éppen ezért szerintem a koordinátorok körében gondolkozzunk el, hogy ne kerítsünk egy sort egy ilyen alkalomra. Köszönöm szépen. Még két felszólalási igény van. Most A koordinátorok jelen vannak, és akkor most uh, át szeretném adni a szót az Európai Környezetvédelmi Ügynökség képviselőinek, de megkérem mind a két felszólalót, hogy nagyon rövidek legyenek, hiszen fél órás késésben vagyunk, tehát nyomás van rajtunk. Nincs itt? Nem látom, de itt van, köszönöm. Kedves elnök úr, kedves előadó asszony, kedves tagok, szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy az ügynökségek közötti hálózat koordinátoraként jelen lehetek, és az ügynökségek 2010-es mentesítéséhez hozzászólhatok. Van itt néhány kolléga, és tudom, hogy mindenki tudja, hogy milyen konkrét kérdések a legkritikusabbak. De természetesen később is a rendelkezésükre állok, hogy részleteiben is megtárgyalhassuk a dolgokat. Tudom, hogy számos kolléga nem tud személyesen jelen lenni. Remélem, hogy az interneten azért figyelemmel kísérik az ülést. Szeretném kijelenteni, hogy nagyon jónak tartjuk, a munkájukat nagyon fontosnak tartjuk, és hozzájárul az ügynökségek munkájának sikeréhez. Emlékeztetnék arra, hogy minden ügynökséget az Európai Parlament és Tanács jogalkotási aktusai hoztak létre, és így teljes mértékben felelősek vagyunk az intézmények irányában. Tehát eh, az ipar, a polgárok és az EU-s intézmények irányába tartozunk, tehát beszámolási kötelezettséggel. Megemlíthetjük azt is, hogy eh, nagyon magas szintű pénzügyi ellenőrzésnek vagyunk kitéve, a tevékenységünket eh, belső és külső vizsgálat kíséri. Ez alapján az ügynökségek azon a véleményen vannak, hogy a jelentés tervezetet esetleg túlságosan kritikusnak lehetne tartani kívülről. Túlságosan eh, a kockázatokat hangsúlyozza a jelentés, és nem az igazi tényeket. Ahogy Oshie említette a számvőszék részéről, az ügynökségek felelősek a könyvitelükért, keményen dolgoznak az ügynökségek azért, hogy megfeleljenek az előírásoknak, és biztosíthatom önöknek, hogyha hibákat fedezünk fel bárhol, könyvitelben, a menedzsmentben, a költségvetés megvalósításában, akkor mindent megteszünk, hogy a hibákat kiküszöböljük. Olyan kép keletkezhet néhány kolléga fejében, hogy csalással és korrupcióval is összefügghetnek a hibák. Ez számomra túlságosan kemény. Az ügynökségek függetlenek technikai tekintetben, és legális és pénzügyi autonómiát élveznek. Éppen ezért nagyon keménynek tartom a jelentés azon hangnemét, amely azt sugalja, hogy nem megfelelő, nem szakértő módon működnek az ügynökségek. És azt javaslom, hogy sokkal realisztikusabb képet kellene kialakítani az Európai Unió ügynökségeiről, főleg a közvélemény számára. Ma van például az Európai egy ügynökség utolsó koordinációs napja, most a parlament remélhetőleg, illetve az előadó, illetve a szakbizottság tagjai megkapják a megfelelő adatokat. Most szeretném befejezni, tudatában vagyok az időbeli korlátoknak, és a környezetvédelmi ügynökség többi képviselőt kérném, hogy szólaljon fel. Köszönöm. Nem tudom, hogy Szeretne-e más hozzászólni? A környezetvédelmi ügynökség alelnöke már megvédte ön, de ön is hozzászólhat. Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget. Nagyon röviden szeretnék az előadás, a jelentéstervezetre reagálni. Nagyra becsülöm a bizottság munkáját. És ma reggel Makovály asszonynal megbeszélés is folytattam szeretnék utalni az ügynökségek válaszára, amelyet mindenki megkapott. Kilenc pontban foglaltak össze kritikus pontokat, azonban nem mindegyik esetben bizonyítható ez, és nem felelnek meg a kritikus megjegyzések a számvevőszék jelentésének. Sajnos ilyen erősen kell fogalmaznom, hiszen az ügynökségek hite a tét és komoly veszély van, hogy az európai intézményekre is rossz fényt vet az, amennyiben túlságosan megalapozatlanul kritikusan kommentálják az egynökségek munkáját. Egy komolyabb dolog a következő. Itt egy bizonyos ügynökséget pécéznek ki kulcs tevékenysége miatt. Itt megállapításra kerül, hogy nagyon sok dokumentumot, nagyon sok anyagot termelünk, amit úgy lehet interpretálni, hogy igazából más se csinálunk, csak papírt termelünk, és hogy itt az Európai Uniós pénzek elfolynak. Szerintem ez azt tükrözi, hogy nem értik a munkánk lényegét. Az előadó, a bizottság, a szakbizottságuk más tagjai is más véleményen vannak. Nagyon sok olyan vélemény van, hogy megfelelő módon él az ügynökség a forrásaival. Az elmúlt öt évben az ipar és a polgárok is mindig nagyon pozitív hangon szóltak az ügynökségünkről, és arról, hogy pozitív hatása van a környezetre. Máshol az ügynökségek gyakran szenvednek támadásoktól, hiszen jelenleg nagy probléma a szennyeződés, a klímaváltozás. Örülnék, hogyha a szakbizottság jobban megértené felelősségünket, feladatunkat, hiszen Európa nagymértékben az alapján folytatja politikáját, hogy az ügynökségek többek között milyen munkát végeznek. Itt a nemzetközi környezetvédelmi tárgyalásokhoz is jelentős útmutatást adunk. Az üvegház hatást kibocsátó gázok tekintetében is mi adunk adatokat. Itt az európai szénpolitika, az európai 2020-as stratégia tekintetében is mi szolgáltatunk információkat. Hogyha az ügynökségünk hírneve állandóan csorbát szenved, akkor nem folytathatjuk Európa vezető szerepét az alacsony szénkibocsátás területén. Remélem, hogy sikerül a jelentést kiegyensúlyozottabbá tenni tényleges bizonyítékok és adatok alapján. Itt most szeretném befejezni, és remélem, hogy bizalmuk rendületlen marad az intézményünk irányában. Köszönöm szépen. Létasszony, tudatában vagyok annak a ténynek, hogy más ügynökségek képviselői is itt vannak, és jelenteztek volna, azonban nincsen időnk. Már nagyon sok reakciót hallottunk, illetve kaptunk írásban az ügynökségektől. Azt javasolnánk, hogy ezeket összefogjuk, megbeszéljük az előadóval, árnyék előadókkal, figyelembe vesszük azt, amit írásban elküldtek nekünk, és hogyha most szóbeli kiegészítést kaptunk, az nagyon hasznos volt, és Makovej asszony ül a pilóta fülkében, ő vezeti majd itt a vitát, segítenek neki az árnyékelőadók, és természetesen foglalkozunk kell a témával. Makovej asszony szeretne reagálni, elég sok mindent hoztak szóba. A tolmácsokat szeretném megkérdezni, hogy 5 percet kaphatunk-e még Makovej asszony számára. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek eh, néhány témában. Az együttműködés az árnyék előadókkal nagyon örülök, hogy elmondhatom, hogy volt haladás az elmúlt eh, évehez képest, ott nem volt találkozó az árnyék előadókkal. Volt már egy ülésünk, és a kollégák hozzáférést kaptak a bizalmas dokumentumhoz is, dokumentumokhoz is vagyis a magam részéről folytatni fogom a találkozókat, és együtt akarok működni Természetesen várom a módosítóikat. Szeretném kommentálni az összeférhetetlenség kérdését azon ügynökségekkel, amelyek az iparjágokkal együttműködnek, amit Herceg asszony mondott, arra reagálok. Szakértőkre van szükség nyilvánvaló, és szakértőket csak a környezetükben találhatnak egy adott ipar környezetében szeretném elmondani. Ennek van egy veszélye, ennek az összeférhetetlenségnek, ezt akarom csak mondani. Az egy dolog, hogyha AC-től jön egy személy az ügynökséghez, akkor 35 ember, 35 gyógyszer nem e, egy cégtől jön, stb. Tehát nem ki kell azt vizsgálni, amit ő, az a cég gyártott, ahol dolgozott. Volt már ilyen esetünk a légi közlekedési ügynökségnél, a biztonsági ügynökségnél. Aztán az Európai Környezetvédelmi Ügynökség esetében holnap találkozom az igazgatóval. Egyelőre nem tudtam meghatározni egy mindkettőnk számára jó időpontot mindenkire vonatkozik, amit most mondok. Ez az én véleményem. És minden kollégámnak lehetősége van arra, hogy bírálja az ügynökségeket, vagy a módosítókat terjesztenek elő. De a környezetvédelmi ügynökség esetében elmondhatjuk, nincsen szabályozási jog gyakorlatilag csak jelentéseket készít, és meg kell nézni, hogy milyen sok testület van, amely a környezettel kapcsolatos jelentéseket készít. Meg talán ilyen szempontból kéne nézni a környezetvédelmi ügynökséget, mennyire hatékonyak ilyen szempontból. Vegyük az nemek közötti egyenlőségért felelős ügynökséget. Most nem akarok erről, erre külön kitérni, de már van egy alapjogi ügynökségünk az alapjogi ügynökség esetleg lefedhetné ezt a gender témát is. Miért kell erre még plusz pénzt költeni egy külön ügynökség keretében? Ezek adott területek, amelyeket meg kell nézni, és azt kell megnézni, hogy hol költjük el a pénzt. Egy rövid kommentár részemről még egy megjegyzés. Az ügynökségek reputációja, hírneve, ezt már elmondtam a környezetvédelmi ügynökségnél, hát változik, tehát az, az ügynökségek reputációja nem ugyanaz, mint az Európai Unió reputációja. Itt arról van szó, hogy tisztességesen irányítjuk a dolgokat, hogy megtakarítunk pénzeket, megkérjük, ráveszünk a tagállami szinten dolgozó embereket, hogy takarékoskodjanak, és igyekezzenek meggyőzni a polgárokat, hogy ők is takarékoskodjanak. Tehát, meg, tehát innen kell látni a dolgokat. Volt egy idő, amikor sok pénzünk volt, és akkor ezeket az ügynökségeket létre lehetett hozni, ezért harcoltunk. De most eljutottunk oda, hogy meg kell nézni, hogy mindre valóban szükség van-e legalábbis ugyanazon költségvetéssel. Köszönöm szépen. Ezzel lezárom a délelőtti ülést a tolmácsoknak a plusz időért. Köszönetet mondok. Egy közlemény még. 15 órakor találkozunk újra, ha nem is itt ebben a teremben, vigyék magukkal a dokumentumokat. A 4B001 nem sokára találkozunk.